No, akkor vegyük fel a tanácskozás fonalát ismét. Jó napot! Ma meghallgatás lesz regionális témákban. Üdvözlöm a biztos asszony Kretszú asszonyt, a megfelelő hölgyekkel és urakkal, a DEFA főigazgatóság és regi főigazgatóság munkatársaival, az EKA részéről Balkó urat és Lazar urat üdvözlöm, Vakúr kapja meg rögtön a szót, bemutassa a témát, mert a napi rend szerint más hozzászólás nincs. Elnöki közlendőket elolvashatják a Kont News-ban. Balkó vagy Balcó úr, öné a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen. Kedves dr. Gressle, Dlabajova asszony, raportőr, Krecu biztos asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, itt az Európai Unió költségvetési Ellenőrzési Bizottságában. Én nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy a 2014-es Európai Számvevőszéki jelentést ismertethetem regionális és E, várospolitika témájában az éves jelentés hatodik fejezete gazdasági, társadalmi és e, területi kohézió múlt pénteken meghallhatták, meghallgathatták a foglalkoztatási és szociális ügyekről szóló részt. 2014-ben az RDF és a CF volt a két legnagyobb, a, már bocsánat, a második legnagyobb tétel az EU költségvetésben az agrár kiadások után. Az operatív programokra ment el a pénzek nagy része a 2017 és 2013 közti időpontban, amely programoknak a záró időszaka az 2015. december 31 lesz. Mik tehát a főbb üzeneteink a 2014-es évre vonatkozóan először is? A 2014-es pénzügyi évben a számvevőszék úgy találta, hogy a hiba arány, a hiba szint gazdasági, szociális és területi kohézió témájában 5,7%. Ez egy súlyozott átlag, a foglalkoztatási és szociális ügyek szakpolitikai területnek 3,7% a hiba határa, hiba értéke, még a regionális és várospolitikának pedig 6,1%. A mi becslésünk a regionális és város szakpolitikára 161 tranzakció elemzésén alapul, emelyek 16 tagállamot érintettek. A hiba szint egy picit alacsonyabb, mint a 2013-as, ami 6,9 volt, vagy az újraszámítás után 7 volt. De még mindig jóval a lényegességi hibahatár fölött vagyunk, ami ugye 2 Második megjegyzés, mint az előző években is, a legfőbb hiba források abból fakadnak, hogy megszegik az EU és a tagállamok közbeszerzési szabályait, illetve be nem fogadható költségeket számolnak el, e, nem felelnek meg az állami támogatási szabályoknak, vagy e, nem alkalmas projekteket és e, partnereket finanszíroznak. A Nagyon sok illusztratív példát tudunk bemutatni, például igazolatlan közvetlen odaítélés, vagy további munkák igazolatlan odaítélése, vagy olyan olyan kedvezményezettek nek is a, az utalások folyosítása, akik nem felelnek meg a KKV státusznak. Szeretném felhívni a figyelmet a 2015 per 10-es különleges különjelentésünkre, amely a közbeszerzés problémáival foglalkozik az EU kohéziós kiadásaiban. Ezt bemutattuk ebben a bizottságban, első piaci bizottságban is, és a regionális fejlesztési bizottságban is vannak még külön jelentések arról, hogy az állami támogatási szabályok problémáival milyen módon próbál megbirkózni a bizottság. Ezek 2016-ban kerülnek majd publikálásra. Ezek és a további auditok célja az, hogy az EU pénzköltésének hatékonyságát javítsuk, és eredményorientáltabb legyen az EU jelenek az EU kiadásai ahogy azt Kaldaira úr is kifejtette ebben a bizottságban. A harmadik dolog a nem megfelelő megbízhatósága az ellenérzéseknek a tagállami szinten. Noha vannak itt is javulások, még mindig nagyon sok olyan hibát követnek el a kedvezményezettek, ahol a nemzeti hatóságoknak megvolt a megfelelő információjuk ahhoz, hogy ezeket megakadályozzák vagy reagálják, mielőtt jelentik a kiadásokat a bizottságnak. Amennyiben ezt az információt mind megragadják és ö, nyomon követik, akkor a hibahatár 1,6%-kal alacsonyabb lett volna. További 1,7%-os hibahatár lett volna megspórolható akkor, hogyha a nemzeti hatóságok nem követnek el hibákat. A közös menedzselésű pénzügyi eszközök vizsgálatakor, különösen a kifizetési rátákat vizsgáltuk meg, e, és a, azt az arányt, hogy milyen arányban érnek el a pénzek a végső, felhasználások, végső, fel, végső felhasználókhoz. 2014 végén 57% volt ez az arány, 2013 végén 47% volt. Emlékeztetném önöket, hogy e, a kedvezmény, az eligibilitási időszak Eredetileg 2015. december 31 lett volna. Itt utalunk az Európai Bizottság 2771 per 2015-ös határozatára, amely az operatív programokkal kapcsolatos guideline-ok -ok jóváhadásáról szól és amely egyébként kiterjesztette a jogosultsági időszakot 2017. március 31-ig. Mi úgy gondoljuk, hogy a jogosultsági időszak kiterjesztése az nem felel meg a jogszabályi normák hierarchiájának, mert egy jogszabályt csak egy azonos szintű vagy egy magasabb szintű jogszabály módosíthat normálisan. Éppen ezért szerintünk a bizottságnak a feladata az lenne, hogy a parlamentet és a tanácsot kéri fel a rendelet módosítására. Ötödik megjegyzés ami a belső rendszereket illeti, a bizottság felülvizsgálati tevékenységét is megvizsgáltuk, valamint az éves tevékenységi jelentését a regionális és várospolitikai főigazgatóságnak, valamint a foglalkoztatás és szociális ügyek főigazgatásának. Először is azt néztük, hogy hatékonyan eh, tudták-e igazolni a az audit hatóságok által jelentett hibahatárok megbízhatóságát. Itt a minta 139 operatív program volt, ebből 105 ERDF-CF operatív program volt. Ami ö, a mi vizsgálatunk azt mutatta, hogy nem volt probléma a 105-ből 84 ellenőrzött tétellel. A maradék 21 tételnél azt láttuk, hogy a mm, problémák nem voltak annyira komolyak, amelyek miatt a bizottság további e, fenntartásokkal kellett volna, hogy éljen. E, azt is látjuk, hogy az audit hatóságok e, jelentős része nem követte, nem, nem hajtotta végre az állami támogatásra vonatkozó szabályellenőrzéseket. A 139 operatív programból 42-nél volt ilyen hiányosság. Ezek ezeket a problémákat a bizottság sem azonosította. Összességében úgy látjuk tehát, hogy a kockázati összeg 2014-es ehm, tevékenységi jelentésben a már említett két fő igazgatóságnál, e, az e, egybevethető azzal az információval, amit az audithatóságoktól kaptunk. Miközben természetesen, ahogy a korábbi években is, alá kell írnunk a reziduális e, kockázat kumulatív hatását. Úgy gondoljuk, hogy a kumulatív reziduális kockázat az bizonyos operatív programoknál alulbecsült. Ezzel egy időben úgy véljük, hogy az éves hiba határok azok nem hasonlíthatóak közvetlenül össze a mi becsléseinkkel. A bizottság fenntartásait a 2014-es éves tevékenységi jelentésben úgy találtuk, hogy a bizottság utasításaival és információival összhangban készítette el a két főigazgatóság. Hölgyeim és uraim, az alábbi ajánlásokat teszük mindezeknek a fényében. Először is a bizottság eh, összpontosított elemzés alá kell, hogy vegye a nemzeti jogosultsági szabályokat az előző és a jelenlegi programozási időszakra annak érdekében, hogy eh, útmutatást tudjon adni a legjobb gyakorlat alapján a tagállamoknak, a, hogy így elkerüljék a különösen haszontalan és szükségtelen szabályokat. A, az irányító hatóságok és a köztes szervezetek és testületek meg kell, hogy sokszorozzák erőfeszítéseiket az első szintű kockázatok, az első szintű eh, ellenőrzések gyengeségeinek eh, azonosítására vonatkozóan, és a bizottság el kellene, hogy várja az audithatóságoktól, hogy a rendszer auditjaikat megfelelően végezzék, a legjobb gyakorlatnak megfelelően. Emellett eh, a tagállamoknak jobban fel kellene használnia a eh, az egyszerűsített költségopciót, amelyre a rendelet lehetőséget biztosít. A tagállamok emellett a 2007-2013-as programozási időszak eh, kifizetési határidőit, és észszerűs, észszerű időn belül teljesíteni kellene. A bizottság emellett Emellett a bizottságnak a tanácsot és a parlamentet fel kellene kérnie arra, hogy ugyanolyan szintű jogi aktussal módosítsa az 1083 per 2006-os rendeletet. Emellett a tagállamokra ki kell terjeszteni a megbízhatósági értékeléseket. A bizottságnak meg kell erősítenie az audit hatóságok ellenőrzési eh, rendszereit is. Eh, nem csak eh, az EU szabályoknak kell, hogy megfeleljen az Európai Unió költségvetése, hanem el kell érnie a kitűzött célkitűzéseket is. Ezért eh, is kell most beszélnem a hatodik eh, megállapításról. Eh, ez vonatkozik a hatos fejezetre és a hetes fejezetre is, amely a természeti erőforrások, és amely most először szerepel a listánkon. Pontosabban a hatos fejezeten belül 186 tranzakciót értékeltünk, olyanokat, amelyek az audit időszakára ténylegesen belettek fejezve. Azt vizsgáltuk, hogy az ERDF, CF és ESF projektek, valamint az megfeleltek-e a szerződéseknek, a pénzodaítélési megállapodásoknak, illetve az operatív programok célkitűzéseinek, és hogy ezeket a célkitűzéseket elérte-e a projekt, illetve teljesítette-e a projekt. Ehm, a projektek kimenetelére összpontosítottunk, és ahol lehetséges, a hosszú távú eredményekre is kitekintéssel voltunk. Úgy találtuk, hogy háromnegyede a vizsgált projekteknek teljesen vagy részben elérte a célkitűzéseket. Volt néhány olyan projekt, ahol az összes célkitűzés vonatkozásában még nem járt le az összes eredmény elérési határidő, és éppen ezért adathiány miatt nem lehetett teljes körű értékelést csinálni végezetül. 2%-a a projekteknek e, teljes sikertelenség jellemezte, e, a már ami a kitűzött célokat e, illeti, ezeknek nem volt hosszadott értékük, mert a beruházásokat nem lehet felhasználni, felhasználhatatlanok, javíthatatlanok, és éppen ezért ez gyakorlatilag az EU pénzek elvesztegetése volt. A kísérleti projekt áttekintésünk azt mutatta, hogy a projekt célok elérése nem volt befolyással a folyosított EU finanszírozásra. Ezeket a teljesítményértékeléseket a jövőben is folytatni fogjuk. Reméljük, hogy ezek révén a parlament és a tanács nem csak a szabályszerűséget tudja jobban átlátni, hanem azt is, hogy az elköltött pénzek hozzájárulnak-e az EU szakpolitikai célkitűzéseihez kohézió területén. Hölgyeim és uraim, most ennyit tudtam önöknek elmondani. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, Balko úr. Nos, nem mindig történik meg, hogy a szemvőszék azt mondja a bizottságnak, hogy nem tartják be a jogot. Itt valószínűleg a támogathatóság meg hosszabbodik, és bizonyosan sokat tanulhatunk még ebből a történetből. Krécu asszonynak szeretném adni a szót, biztos asszony, tessék. Dia Madam Chair, honor... Kedves elnök, köszönöm tisztelt képviselők, tisztelt eh, szembevőszék itt képviselők. Először is hadd köszönjem meg Balkó úrnak ezt a kiegyensúlyozott anyagot és annak bemutatását. Jól tudjuk, hogy jó, sok tagállamban a legtöbb közberuházási forrás. Én biztos idő, működésem első évében szerettem volna az alapok működését javítani. de első eredményei munkának már érzékelhetőek. Mindezek során figyelembe vettem a szakbizottságok ajánlásait, illetve a számvevőszék munkának eredményeit. Az önök hozzáállása lényegi fontosságú abban, hogy segítse a bizottságot abban, hogy számon kérhető legyen a teljesítmény is, meg a rendszeresség, illetve a szabályszerűség is. Hagy kezdjem a ízős politika tekintésével. Az eredmények elérése és kommunikálása rendkívül fontos a bizottság szempontjából megragadom a lehetőséget most, hogy tudassam önökkel, hogy van egy nyílt adatplatformunk, amely konkrét adatokat mutat be a programok működéséről tagállami, régió és beruházási típus lebontásba. A kohéziós politikák kétségkívül hoznak, hozzák az eredményeket, és ez az apolgárok számára is értékelhető. A 2013 időszakban is így volt. A legfrissebb tagállamok által leadott adatok fényében örömmel tudok friss indikátorok alapján beszámolót nyújtani az éves aktivitás jelentésekben mindenről. Programjaink hozzájárultak ahhoz, hogy több mint 950 ezer munkahely jött létre, 36 ezer vállalatot kötöttek össze kutatóintézetekkel, és támogattak egy valamilyen módszertannak 2700 az ezer vállalatot. Az első évben emelt a úr is említett, az ECA értékelésében jónak minősültek a végrehajtások, a pozitívek az eredmények különösen, bár a projektek még nem kerültek lezárásra, és a célok még megvalósulóban vannak. Az első évben a 2007-es 13-as időszakhoz hasonlóan főleg arra koncentráltam, hogy az eredményorientációs procedben bevezessük a 2013 utáni időszakra az operatív programok megtervezésében. Az összes 2005 program amely a gazdasági, beruhá, gazdasági növekedés munkahelyteremtésben vizsgálatra került, és az év végéig elfogadásra kerülnek. Minden programot úgy terveztek meg, hogy világos, ö, eredményorientált logika valósult meg. Ez a három kérdésre adott válaszokban is megvalósul. A kérdések azok voltak, mit akarnak megváltoztatni a beruházással, hogyan mérik a változást, és milyen projektek járulnak hozzá ez a változáshoz. Az operatív programok kell, hogy egyes régiókban és területekben a megtűzött, megszélzott célok megvalósítását mérjék. Az eredményindikátorok kiváltásával lehet a programok spályosságos fényében megmérni azt, hogy mennyiben valósultak meg a célok. A világos output indikátorokat kell kiválasztani a projektokra vonatkozóan, lehessen mérni az eredményt. Az éves eredmény az outputokra vonatkozóan kötelező a monitoringban azt várom, hogy a programok elkezdik az adatbejelentést egy széles adatkörrel jövő évtől az éves jelentésében. Végül ex ante feltételeket teremtettünk annak érdekében, hogy megfelelő jogalkotási stratégiai és adminisztratív keretek helyben legyenek annak érdekében, hogy a források az kezdetektől legjobban, megvalósuljon, legjobban valósuljanak. A programtárgyalások eredményét fogjuk publikálni jövőre 16-os cikkbeli jelentésben, és örömmel terjesszük ezt a parlament elé majd már most elmondható, hogy az eredményorientált módszertan sokkal erősebb, mint a korábbi időszakban volt. Mindezek a változások a struktúrális alapok végrehajtásának működésében megkövetelik szerintem azt is, hogy, hogy gondolkodásváltás, kultúraváltozás történjen a végrehajtásban tagállami szinten is számítok a támogatásokra, a e változás elősegítésében, különösen azzal, hogy segítjük a megfelelő üzenetek átadását a nemzeti hatóságok felé. Végül szeretném hangsúlyozni, hogy az eredményorientált és teljesítménykeret működésével, amelyet arról a jogalkotó döntött, hosszú tárgyalások előzték ezt meg, létrehozzuk a kapcsolatot a programok végrehajtása és a kétszer stratégia megvalósítása között 11 tematikus célkitűzés révén. Üdvözlöm a vitát, az intézmények között, amelynek célja az volt, hogy megállapodásra jussanak olyan közös módszertanban, amely segíti majd a teljesítmény alapú végrehajtást a megfelelő szabályok szerint. A végrehajtási szabályszerűség ebben a következőt szeretnék, szerettem volna elmondani. Most hadd szóljak az ECA e beli felmérésének eredményéről, amelyet rendkívül fontosnak tartok. 2014-ben a 2013-as időszakra vonatkozó adatokat vizsgálták a hiba százalék 6,1 százalék maradt, egy kicsit alacsonyabb, mint, a időszak, mint az előző időszakban. Ez még mindig magasabb, mint elfogadható. Az irányítási ellenőrzési rendszerek a 2016 NATO 20 időszakra vonatkozóan pontosan úgy kérdettek megtervezésre, hogy épp ezek az agályokat kezeljék. Az új jogszabályok szerint a tagállamok elszámoltathatóbbak, és ösztönzőket kapnak azért, hogy robosztus módon ellenőrizzék a végrehajtást, a megfelelő felügyeleti hatáskörrel felruházva nettó pénzügyi korrekciókat is elvégezve. Ugyanak az új rendelkezések hatását csak 2017-ben lehet majd először mérni. A DECA hiba százalék mérése mutatja, hogy bizonyos programok ban az irányító hatóságok és a köztes testületes szervekkel, hogy javítsák továbbra is kapacitásokat abban, hogy felmérjék, felfedjék, orvosolják a hibákat. Ez különféle kockázati szinteket kell, hogy meghatározzanak például a közbeszerzés és az állami támogatás tekintetében. Szeretnék néhány szót mondani arról, mit csinálunk, mit teszünk mindezen téren. Folyamatosan mérjük a rendszerek működését, működőképességét minden audit eredmény fényében, amelyhez hozzáférünk helyszíni ellenőrseket is végzünk, a gyengén működő hatóságokra koncentráljuk a munkát olyan auditokkal, amelyek az egységes audit elv alapján működnek. Az audit hatóságok audit véleményeket kell adjanak minden programra vonatkozóan, több mint 500 auditált rendszer vizsgálva a jelentésekben, több mint 8500 projektet érintve 2014-ben csak miért kockázati gyengeséget észlelünk, azonnali cselekvést lépünk, hogy megvédjük az EU költségvetését. Megállítjuk a kifizetéseket az adott programban, felfüggesztve vagy megszakítva azt, és korrektív cselekvéseket irányzunk elő, pénzügyi korrekciókat is beértve. 2014-ben 7, több mint 7 milliárd eurót vonatkozott 121 programban mindez. A, amíg nem orvosolják a rendszerhibákat, addig nem folyosítjuk a fizetéseket. 2017-ben a lezárás egy további biztonsági háló lesz, hogy kiszűrjük a rezidális kockázatokat, és elfogadható szintre vigyük le ezeket. A pénzügyi korrekciókat is előirányozok, ahol szükséges, és végül nem utolsó sorban tovább folytatjuk hogy azt, hogy szigorúan alkalmazzuk a csalás és korrupciálni politikáinkat. Segítjük a tagállamokat a hibaszadék csökkentésében, erősítve az kapacitásokat és a jó kormányzást elősegítve. 2015-ben több kezdeményezést indítottam el a peer-to-peer -peer szinten, a jó gyakorlatok cseréjét elősegítve a tagállamok között. Más biztosakkal együtt kétségekes tervet is elindítottunk olyan területen, ahol a közbeszerzés az állami támogatás érintett. A közbeszerzések programját múlt héten publikáltuk, a jelentést ezzel kapcsolatban. Jól tudják, amikor elfogadtam hivatalomat, nagy kockázata volt annak, hogy nem megfelelően hajtják végre a programokat, alul hajtanak végre a tagállamokban. Ezért egy belső task force-ot hoztunk létre a jobb végrehajtás elősegítésére, amely 2015-ben célzott segítséget nyújtott 8 tagállamnak. Ennek eredményeképpen a projekt végrehajtási kifizetés minőségi javult. Az Európai Tanács konklúzióvalnak megfelelően minden rugalmaság lehetőséget kihasználunk, a jogi kereteknek teljesen megfelelve az egyszerűsítés. Az is, az is prioritás a bizottság számára, és nekem személy szerint is Létrehoztunk egy magas szintű munkacsoportot, amely tavaly októberben jött létre, részvételével bevonva az, a, a, az EK-t, és köszönöm Balkó segítséget ez irányban, és Európai Parlament is képviselt kapott ebben a testületben a régió szakbizottság. Azt elemezzük, hogy a szabályok által nyújt lehetőségeket hogyan lehet felhasználni a végrehajtás segítésében a tagállamokban jó gyakorlatok határozásában az adminisztrációk csökkentésében. Azt hiszem, ebben sikerekkel járnunk mielőbb. A regionális és városi politikák a gyakorlati kifejezési szolidatásnak a belső piacon kulcsfontosságú közberuházások számára részéről az integrált gazdasági fejlődés szempontjából közvetlenül javítja mindez az állampolgárok életminőségét és segíti a kohéziót ezért kell, hogy bizottság prioritása legyen, ezért támogatjuk Juncker elnök úr tervét is a gazdasági növekedés és munkahelyteremtés politikában. Caldera elnöknek pedig köszönöm, mondom, hogy az abszolút kapacitások gyorsítása, a szabály megfelelés, eredményesség, hatékonyság kell legyen a kulcsa további lépéseknek. Erősen hiszek abban, hogy a jelentés, a kohéziós politikának ez a célja, ez, ez a cél 2020-ig is, és ez fontos a bizottság politikai kötelezettségvállalása számítok azok támogatására és figyelmére. Várom a kérdéseket, majd válaszolok rájuk. Vielen Dank. Könnten Sie noch einen Satz dazu sagen? Köszönöm. Esetleg a szemüvőszék szemrehányására tudna reagálni, hogy a bizottság illegális módon a programok támogathatóságot meghosszabbította. Ez volt az egyik pont, amivel kapcsolatban Balkó rajajárás nevezett meg, számunkra fontos az a pont, hiszen itt tulajdonképpen a mi jogunkat sértették meg ezáltal. Köszönöm, hogy erről valamit mondani. Mulțumesc foarte mult uh, pentru această întrebare. Köszönöm szépen ezt a kérdést. Előkészültem arra, hogy válaszoljak erre a kérdésre. Ahogyan bizonyosan tudják, A bizottság dokumentumaiban tisztáztuk ezt a problémát a pénzügyi eszközök vonatkozásában a szabályaink logikájának megfelelően. Tehát e- ezeket a kifizetéseket december 31-ig meg lehet ejteni, de ahogyan tudják, a valós végrehajtás arra ösztönzött minket, hogy meghosszabbítsuk ezt a periódust, mégpedig 2017. március 31-ig. Ez tehát itt egy különböző értelmezés, amit felmerül a bizottság szakértői értelmezése eltér a szemvevőszék szakértőinek értelmezésétől, mi a szemvevőszékkel nem értünk egyet, és a tanács is azt kérte a bizottságtól, hogy minden lehetséges rugalmasságot alkalmazzunk, azt hiszem ezt meg is tettünk, tettük. Ahogyan Balkór is elmondotta, a szemvevőszék más véleményen van, úgy vél, hogy a parlamentnek is ki kellene ezt jelentenie. A bizottság úgy vélte, hogy a lehetőségei szerint a tanács kérelmére meg hosszabbítja ezt a határidőt. Ez a szakértők harca, úgymond. Önök köszönöm a jelentést, a Martina Drabajova kap szót. Uh, köszönöm, Krecu. Biztos, tisztelt számvevők, főigazgatósági kollégák, ahogy önök tudják, a 2014-es mentesítésben a hozzáadott értékre, az egyszerűségre és a teljesítményre akarok odafigyelni. Ezt az egyszerűsítést eh, ugye kétféleképpen lehet értelmezni, eh, egyszerűség és egyszerűsítés. Eh, a kohéziós politikának a teljesítményéről Kretu asszony már beszélt. Én köszönöm a számvevőszéknek, hogy átadták számunkra az összes adatot, amely szükséges a munkánkhoz, és éppen ezért én nem is eh, beszélnék arról, amiről Balkó úr már beszélt, hanem eh, csak a legfontosabb ajánlásokról szólnék. Volt néhány konkrét kérdés, mint az szokásos és köszönöm, hogy az írásbeli kérdéseinkre válaszolt a bizottság. Ugyanakkor e, egyes kérdéseinkkel kapcsolatban én mélyebb e, válaszra számítottam, részletesebb válaszra számítottam. Itt van nekem 40 kérdésem, nyilván ezt nem fogom mind föltenni, e, néhányat azonban mindenképpen érintek. Először is az egyik válaszuk szerint, amit a kérdőívünkre adtak, 157 országspecifikus ajánlásból, amit 2014-ben eh, megtettek, kétharmad lett kohéziós politika szempontjából relevánsá minősítve. A kérdés az az, hogy mi van a többivel, tehát az ország specifikus többi ajánlással, amelyek úgymond a kohéziós politika szempontjából nem relevánsak, és hogy ezek akkor milyen más szakpolitika szempontjából voltak relevánsak. Ez egyszerű kérdésnek tűnik, de én azt gondolom, hogy itt mindenképpen a részleteket is ismernünk kell. Aztán szeretném még tudni a bizottságtól átfogó és részletes információt kapnak-e a tagállamoktól, e, illetve hogy a DG régió milyen mértékben járult hozzá az ország specifikus jelentésekhez. E, egy kicsit a hiba határról foglalkozva, a regionális és kohéziós politikában 6,1% a legvalószínűbb hiba határ, Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ez lehetett volna jóval alacsonyabb, hogyha a tagállamok az összes rendelkezésre álló információt megfelelően felhasználják. Gyakorlatilag ez évről évre így van, a számvevőszék mindig ezt hangsúlyozza. A számvevőszék is és a parlament is már évek óta követeli, hogy foglalkozzanak ezzel a problémával. A bizottság a válaszában azt mondta, hogy a bizottság teljes mértékben figyelembe veszi mindezt, amikor a vizsgálati vagy felügyeleti jogkörével él, és azonosítja és orvosolja a problémákat, ideértve a súlyos hibák felfedezésekor a kifizetések befagyasztását vagy leállítását is. Ez azt jelenti-e, hogy a bizottság, mint felügyeleti szerv, az nincs tudatában, vagy nem volt tudatában annak, amiről a számvevőszék most itt beszámolt? Mert amennyiben nem, akkor a bizottsági ellenőrzésekkel is probléma van, és ezzel kapcsolatban viszont nem láttam semmit Eh, az anyagban, hogy a bizottság hogyan kívánja ezt javítani. Én nem gondolom, hogy a Értem változott a helyzet, akkor sem, hogyha további információk állnak rendelkezésre az EU források felhasználásával kapcsolatban. A magas közbeszerzési és állami támogatási hiba határa is rákérdeznék. Úgy tűnik, hogy a bizottság ex-ante nem tudja az ellenőrzési jogköreit megfelelően alkalmazni. A társigazgatás, vagy az együttes igazgatás az az, az ellenőrzésre is vonatkozik. Adott esetben ex ante kellett volna a közbeszerzéseket és az állami támogatási témákat és tételeket ellenőrizni. Úgy tűnik, hogy túl nagy mozgásteret adnak a tagállamoknak eh, az értelmezésre. Nem lenne egyszerűbb az útmutatók helyett a magukat a szabályokat megváltoztatni. Nem tudom, hogy erről tudná nekünk mondani valamit. Illetve van még egy kérdésem a pénzügyi eszközökről. Szeretném tudni, hogy mik az előfeltételei annak, hogy a tagállamok a szociális politika, kohéziós politikában társadalom alakítási projekteket hogyan finanszírozhatnak, illetve hogyan használják fel a social engineering eszközök forrásait, mert ezzel hagyományosan problémák voltak. A pénzügyi eszközök vonatkozásában egyes tagállamoknál hagyományosan vannak problémák. Azok a tagállamok, amelyek az RDF-tel problémák szenvedtek. A pénzügyi eszközzel is úgy tűnik, hogy nehezen bánnak. Nem tudom, hogy ez aggasztja-e a bizottságot a jövőre nézve. van még egy kérdésem, és akkor most egy picit hátrébb lépek, de szerintem a jövőre nézve is fontos a 2007-es 13-as programozással kapcsolatban. Az, amit ön is mondott, biztos asszony, hogy az egyszerűsítés a legnagyobb prioritás, a legfontosabb prioritás. A számvevőszeki jelentés egyik pontja a jogosultsági szabályok egyszerűsítéséről is beszél. 2007-2013-ra vonatkozóan ez volt az egyik leg nevezetesebb egyszerűsítési szabály. El tudná mondani, hogy kinek kedvezett ez az egyszerűsítési szabály? A pályázók ugyanis továbbra is panaszkodnak a szabályok bonyolultságára. És az ehhez kapcsolódó kérdés az az, hogy az egyszerűsítést hogyan akarja folytatni a bizottság. Én az egyszerűsítési munkacsoport felállítását jó ötletnek tartom, de talán már az első öm, eredményekről is beszámolhatna nekünk. Szintén lenne egy olyan kérdésem is, amely nem annyira a kohéziós politikára vonatkozik, hanem a jövő Európai Uniós költségvetésére, és ez eh, egy eh, igen forró téma, aktuális téma most, eh, a menekültekre gondolok. Nagyon komoly humanitárius válsággal néz szembe a tagállamok egy része, nem is kell leírnom ezt a helyzetet elfben négy pénzalap áll a rendelkezésére a tagállamoknak. Ezek közül az egyik az RDF. Mivel a regionális fejlesztési alapot másra találták ki, eh, az erfát másra találták ki. Valóban ez-e a megfelelő eszköz arra, hogy segítse a tagállamokat, eh, és nem kellene nem kellene más forrás találni. Ezzel kapcsolatban mi az ön véleménye? Látom, hogy a Regionális Fejlesztési Bizottságból is vannak itt más kollégák, akik nyilván feltesznek majd bizonyos kérdéseket, és akkor még legfőjebb a végén én is még egyszer szót kérek. Köszönöm. Asszony. Pentru aceste întrebări în legătură cu... Köszönöm a kérdést. Nos, ami az ország specifikus kritériumokat illeti, ahogyan a szemvevőszék is bemutatta, itt több mint 160 ajánlás van, közlekedés, oktatás, közigazgatás és más területek vonatkozásában. Vannak azonban olyan ajánlások is, amelyek nem a mi területünkkel függenek össze mint az egészségügy reformja, a nyugdíjrendszer, a költségvetési deficit csökkentése. Nos, mindezek az adott ország belső reformjaival függenek össze. Szeretném azonban megerősíteni, hogy ezen ország specifikus ajánlásokat monitorizáljuk az európai szemeszter eljárása révén, nyomon követjük az ajánlások végrehajtását. Nos, azért mondtam, hogy ezek nem tehát ezzel az alappal vagy alapokkal nem tudunk valamennyi ajánlásra választ adni. Ami a monitorozási rendszerünket illeti, elmondhatom önöknek, hogy csalódottak vagyunk ezen nagy számarány miatt. Ugye itt az el, hogy a hibák 40%-et fel lehetett volna ismerni, hogyha első szinten helyesen hajtották volna végre az ellenőrzéseket. Az elszámoltathatóság a rendszere csak akkor lehet hatékony, hogyha a nemzeti hatóságok elvégzik a szükséges feladatokat, a Digi Régió egy jelentést nyújtott be a bizottságnak. Ezt kérték tőlünk a tavalyi ülésen, és szerintünk nem több ellenőrzésre, hanem minőségileg jobb ellenőrzésre lenne szükség. Ezt egyébként a szemvevőszék jelentése is megmutatja. Véleményem szerint tevékenységünket az egyszerűbb szabályokra kellene összpontosítani, és biztosítani kellene, hogy nemzeti szinten hatékonyan történjenek az ellenőrzések. A jelenlegi szabályokat megfelelően kell alkalmazni. Tehát ahogyan mondottam, vannak korrekciós intézkedések is, preventív intézkedések, a menedzsment javítására irányuló intézkedések. 2010 óta 108 felülvizsgálatot hajtottunk végre a nemzeti hatóságoknál, különösen azokon a helyeken, ahol magas a kockázat, és ahol nagy problémákat ismertünk fel, ott beszüntettük a kifizetéseket, és konkrét intézkedéseket követeltünk. Segítünk a tagállamoknak a javulásban, a kapacitásaik megváltoztatásában, azonban sok minden amit önök megmutattak, ez tulajdonképpen a tagállamok belső ügye tőlük függ. Van itt ugye a bevált gyakorlatok cseréjére vonatkozó tapasztalatcsere is. 2014 és 20 közötti időszakban más megközelítési módunk lesz, mivel tanultunk a múltbeli tapasztalatokból. A 2007-2013 közötti időszak hibáiból. Ez nem semmiképpen sem ürügy, ez a megosztott irányítás, de mindenféleképpen helyes üzenetet kell küldenünk a tagállamoknak. Látniuk kell, hogy hogyan javíthatóak a saját nemzeti audit rendszereik, hogy ezek a hibák ne lépjenek fel a jövőben. Ami pedig az egyéb eszközöket illeti, amelyek fölött ellenőrzést tudunk gyakorolni, ahogyan tudják, a következő tervezési időszakban itt van ez az Arachne program. Ez egy adatgyűjtési eszköz, amelyet a bizottság fejlesztett ki, és azt ajánljuk a tagállamoknak, hogy használják ezt az eszközt. Örülünk annak, hogy sok tagállam már bejelentette, hogy bevezették ezt a rendszert, itt minimális követelmények vannak a projektek azon projektek felismerésére ebben a rendszerben, amelyek bizonyos kockázatokat mutathatnak fel. Azt hiszem fontos program lesz ez, hogyha valamennyi tagállam részt vesz benne. Ami pedig a válságot illeti, a menekültügyi válságot. Természetesen ez egyike prioritásainknak. A az első helyen szerepel. Helyes eszközökre van szükségünk, hogy erre a válságra megfelelőképpen reagálni tudjunk. Sok ország van, amelyek a regionális fejlesztési alapot használták már erre a célra, Természetesen más intézkedésekre is szükség van, például a szociális alapból finanszírozott intézkedésekre nyitottak vagyunk, hogy változtassunk a prioritásokon, hiszen világos, hogy amikor az operatív programokat elfogadtuk, akkor a válsággal összefüggő jelenlegi problémák még nem léteztek. A bizottság legutóbbi közleményében arra kértük a tagállamokat, illetve megmutattuk, hogy hogyan tudják a strukturális alapokat használni, és hogyha módosításokat javasolnak ezen programokon, akkor ez is lehetséges, hogyha új intézkedésekre van szükség. Itt van ez a levél a 28 miniszter hez címzett levelem, és várom itt a programok megváltoztatására irányuló javaslatokat a miniszterek részéről. A párbeszéd tehát folytatódik. Olaszország 220 milliót már átprogramozott, Szlovénia és Horvátország pedig a 2007-2013-as időszak fennmaradó forrásait használta fel erre a célra, Olaszország és Görögország pedig a következő programozási időszakból különített el erre a célra forrásokat. A regionális fejlesztési programot más országok, Franciaország, Hollandia, Németország használták erre a célra, és a legutóbbi időszakban is tették ezt. A szegénység leküzdésére szolgáló általános program is itt van. Németországban meg látogattam egy program végrehajtási helyet, ahol is egészségügyi intézkedéseket és oktatási intézkedéseket hajtanak végre egy épületben. 1,3 milliós projektről van szó ebben az esetben. Természetesen a tagállamoknak kell dönteniük arról, hogy erre a célra használni óhatják-e a létező forrásokat, vagy sem. Mi javaslatokkal élünk. Itt van még az infrastruktúrális alap, a szociális alap és egyéb eszközök is, hogy reagálni tudjunk erre a válságra. Ami pedig az egyszerűsítéssel összefüggő kérdéseket illeti, a tavalyi évben 22 országot kerestem fel. Ez a téma minden szinten jelentkezik. Mindenki azt mondja, hogy a regionális politika nagyon összetett, nagyon sok olyan kis cég van, amelyek nem képesek felhasználni a forrásainkat, hiszen az eljárások rendkívül bonyolultak, nagyon jelentős a bürokrácia. Mm, ahogyan Balkór is említette, itt elsősorban az eljárások egyszerűsítése e, jelentős a közbeszerzés területén. Múlt héten megbeszélést folytattam ezen tárgykörben. Ez az eljárás főleg a végfelhasználóknak kell, hogy segítsen, és reméljük, hogy ezen egyszerűsítések a tagállamok javára válnak majd. a tagállamok is hozhatnak intézkedéseket a minőségi programok érdekében. A 2007-2013-as időszakban nem volt szabályozás ezen ellenőrzési folyamatok vonatkozásában nem létezett a kondicionalitás, az ex-ante rendelkezések. A tagállamoknak meg kell érteniük, hogy ez itt nem a bürokrácia erősödése, nem a gold plating jelensége. Nagyon sok program van, ahol akár 30-40 aláírásra is szükség van, de ezt nem az Európai Uniós szabályok írják elő. Tehát itt a tagállamokkal kell együttműködnünk annak biztosítása érdekében, hogy ezen eljárásokat együtt egyszerűsítsük. A jövő év kezdetén ez a csoport, amely nyár óta dolgozik, az e-kohézióról is szó van itt többek között, tehát megnézzük majd ezeket az ajánlásokat, lesz egy politikai szintű találkozó, és aztán dönthetünk arról, hogy szükséges-e az új pénzügyi keretben már bevezetni egyszerűsítéseket, vagy 2017-ig kell várnunk az új szabályok kialakításával. Ez tehát egy politikai döntés, amelyet a parlamentnek, illetve a tanácsnak és a bizottságnak kell majd meghoznia. Köszönöm szépen, biztos asszony. Ennél a fonnál szeretném én is felvenni a fonalat, ahol a jelentéstevő, a biztos asszony a, befejezte. Balkúr is beszélt arról a kérdésről, hogy a struktúrális alapok és az állami támogatások hogyan idezhetők össze. Hogyha 42-ből, tehát egy, egy negyede a programoknak ö, azt mutatja, hogy nem voltak elégségesek az audit vizsgálatok az állami támogatások vonatkozóan, és a vonatkozó bizottsági ö, jelentések nem mutattak rá, rá ezekre. Sokszor látjuk, hogy meg, mi folytjuk meg a belső piacot és a belső piac versenyszabályait, ássuk alá a strukturális alapok segítségével. Nagyon súlyos történet, ezért kérdezem, amit a biztos asszony is feltett kérdést, mit történik akkor, hogyha a bizottsági vizsgálatok, a deszkek újra és újra nem fedik fel ezeket a problémákat. Itt az EU lényegi elemét, a belső piac működését érinti ez a dolog, ezért tölt el aggájjal. Ezt szeretném tudni, mi történik ez ügyben, mit tesznek annak érdekében, hogy orvosolják ezt a szerintem nagyon súlyos problémát. Köszönöm előre is a választ. știți foarte bine că... Nos, természetesen tudatában vagyunk ennek. A szemvevőszék értékeli a projektet egy bizonyos pillanatban, mint egy fényképet, és ezt követően kerülhet sor a szükséges korrekciókra. A következő időszakban ne irányító javításokat is be fogunk vezetni. A tagállamok pénzt veszítenek, hogyha nem teljesítik a feltételeket, ahogyan megmutatkozott. Nyilvánvaló, hogy fennáll ez a probléma. A legtöbb probléma a közbeszerzéssel és az állami támogatásokkal van. Ami az állami támogatásokat illeti, itt vannak ezek a cselekvési tervek, amiken jelenleg dolgozunk, cselekvési tervek a tagállamokkal. Le, megnézzük majd, hogy hogyan vezetik be, hogyan hajtják végre a tagállamok ezeket a cselekvési terveket. Ez nem csupán a bizottság nagy felelőssége, hanem a tagállamoké is, és az auditáló hatóságoké. Következő hozzászóló Celer úr a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Üdvözlöm Önt Bák úr a szembeösszék részéről, és köszönöm az elemzését. A hibakvót az egyik probléma, a másik, ami a regionális szakbizottság foglalkozik. Hogyan megy ez majd tovább? A kohéziós regionális politika belső szerkezete hogyan alakul, struktúrális alapok végrehajtása hogyan alakul. A 2014-es évben, de már most 15-ben is, ugye beszélt arról a biztos asszony, hogy a számviteli időszak 2017 márciusáig terült terjed majd. Itt is nagy a kifizetési hátralék az egyes projektekre vonatkozóan, amelyek az, els, az előző támogatási időszakban indultak. Holott már az új támogatási időszak régóta kéne tartson az új operatív programok végrehajtásával, és a partneri megállapodások által tagállamokban jóváhagyott új eszközök bevezetése meg kellett volna történjen már. Csak úgy, mint korábban a tagállamok a régi projektek és programok végrehajtásában vannak elfoglalva, és az abból adódó munkákkal, és az új projektek igen, indultak. Hogyha meg a jövőre gondolok, ugye mindjárt 2016-ban leszünk, 2020-ig le kéne zárni ezt az időszakot, tehát 2016-ban még mindig az előkészítése folyik csak az új támogatási időszaknak, holott ez már a harmadik évében tart. Tehát itt a, a projektek végrehajtása és a folyamatosság között az új célok kitűzése és új projektek megindításában való csúszás egyre nagyobb lesz, egyre tátongóbb a hézag, és az egyszerűsítés témája. Tehát a Deus ex machina elve alapján mikor lehet magára hagyni a rendszert? Hát javaslatokat nem kaptunk erre vonatkozóan. Létrejött egy magas szintű munkacsoport ebben az ügyben, ám ez egy három éves időhorizontban működik. Jelenleg nem sokat segít rajtunk. Ugye a munkaprogramát lehetne eljavítani úgy, hogy gyorsabb eredményeket hozzan, mondjuk az első eredmények a, az MFF midterm review-ra vagy akár a félidős értékelésre, amely a struktúrális politika folyamatában történik majd meg, ehelyt elgondolkozhatnánk arról, hogy a vajon eddigi eljárások célrevezetőek voltak-e. És van egy sor példa is persze, amely a számvevőszéki vizsgálatokban került megállapításra, az eredményorientáltságot illetően. Persze, hogyha egy ugye, ugye létrehozhatok egy, egy, egy állomást, és ez beszámolható a környezetvédelem javításába, a jövőre vonatkozóan is, és persze ez, e, ez meghatározható már a kiíráskor, ám az, ha megállapítható, hogy ez a szűrőrendszer, vagy a tisztítórendszer, amely mondjuk nem olcsó persze, és az akik hozzá, csatlakoznának hozzá, nem is tudnak csatlakozni, mert nem működik a, a szennyvíztisztítás rendszer, vagy, vagy túlzott kapacitások vannak, túl nagyra épült ez a tiszt, víztisztító rendszer az igényekhez képest, akkor felmerül a kérdés, hogy vajon az eredmény egyáltalán jó-e, vagy olyan dolgot építettek, aminek nincs is haszna, nincs is értelme. A következő vitában erre is figyelemmel kéne venni, levonva a tanulságokat, és a számbevőszék segíthetne bennünket abban, hogy megvizsgáljuk, hogy mindig a jó projektek kerültek ki választásra. Formálisan persze igen, de, de ahogy vajon a valós hatása jó -e ezeknek, és a projektek hatása az volt, amit a szándék kívánt, ez egy nyitott kérdés. Köszönöm szépen, biztos asszony! foarte mult pentru această întrebare care îmi dă posibilitatea. Köszönöm ezt a kérdést. Nos, ami a 2014-2020-as időszak programjait illeti és az előkészítést. Nos, ez az előkészítés azzal is összefügg, hogy a legutóbbi időszak programjai hogyan zárultak le. A tagállamokkal folytatott megbeszéléseink megmutatják, hogy ez egy fontos év, ugyanis itt kettős feladatot kellett leküzdeniük az érintetteknek. Még a parlament és a tanács ezeket a programokat kiválasztották, megmutatkozott, hogy egyes tagállamokban problémák vannak, mert nem mindenki döntött még arról, hogy melyek legyenek az illetékes hatóságok. Fontos tehát rögzíteni, hogy melyek legyenek a tanúsító hatóságok, az illetékes hatóságok. Ezt mi nem tehetjük meg, ez százszerzalékosan a tagállamok feladata. Mi rögzítettük a kritériumokat, Úgy vélem, hogy ezen hatóságok kiválasztása, megnevezése az első konkrét lépés. Ez ö, megmutatja, hogy a kontroll és menedzsment rendszerek jól működnek majd a 2014-2020-as időszakban. És az, hogy mennyire fontos ez az első lépés, Nos, azt, az is megmutatja, hogy a tagállamok mindaddig nem kérhetnek kifizetéseket, amíg nem értesítettek minket arról, hogy vajon már kinevezték-e az illetékes hatóságokat. Ugye ez vonatkozik a programok tanúsítására. Ami minket illet, van egy kértünk egy korai auditot, hogy csökkentsük a kockázatot. Itt az első kifizetésekről van szó amelyek megmutatják, hogy az adott programok jól működnek-e. Ahogyan önök bizonyára tudják, kezdetben mindig újra definiáljuk a kritériumokat az adott projektek vonatkozásában, és most valóban jelentős késedelemben vagyunk. Itt vannak még az elmúlt időszakra vonatkozó költségek, amelyek az év végéig kifuthatnak. Örülök, hogy itt most sor kerítünk erre az eszmecserére, hogy megvizsgáljuk, hogyan lehet ezt az eljárást egyszerűsíteni. Szeretnénk természetesen elérni, hogy minden helyesen működjék, több problémát kezelünk, megpróbálunk válaszokat találni a felmerült kérdésekre. A 2007-2013-as időszak vége felé némileg megjelztett az a nyomás, ami az abszorpció vonatkozásában merült fel. Csak akkor lehetséges az abszorpció, hogyha a hatóságok is gyorsan végzik munkájukat. Néha talán elfelejtkeznek a projektek valós céljáról, csak a mutatók mentén dolgoznak, egyes projektek nem ö, mutatnak fel valós hozzáadott értéket. Esetleg túl egyszerű projekteket választanak ki emiatt, amelyek nem hordoznak valós hozzáadott értéket. Jó magam és a DJ Régió ragaszkodunk ahhoz, hogy bátor célokat válasszanak ki, vannak korrekciós intézkedések, lehetőségek a következő időszakra. A DJ régió átszerveződött, hogy mindenki helyesen dolgozhasson, hogy a megfelelő szakértelmet rendelkezésre tudjuk bocsájtani. ön Celler úr mondotta, időre van szükség, hogy megmutassuk, vajon ezek az új szabályok meghozzák a kellő eredményeket. Egy reformat nem lehet egyik napról a másikra végrehajtani, és úgy vélem, hogy az első eredményeket 2016 előtt már látni fogjuk. Aztán majd 2017-ben jelentjük ezeket. Köszönöm szépen. Ma a projekteket illeti 25%-a a projekteknek nem éri el a politikai célokat, hogyha ezek a adatai helytállóak, ez a legérdekesebb szám az egész éves jelentésben szerintem. Szocialisták részéről Vogan kollégája szó most. Köszönöm, szeretném megköszönni a biztos asszonynak, hogy eljött ma, és tudom, hogy őt is aggasztják a hibahatárok, mint hogy mindannyiunkat. Eh, a regiből is többen itt vagyunk, pont emiatt. Az egyik eh, aggodalmunk az, hogy 2020 után a kohéziós politika eh, támadás alá kerül. Tehát már most el kell találnunk a módját, annak meg kell találnunk a módját, hogy csökkentsük a hibahatárokat. Néhány dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. Amikor csak ellátogatunk egy tagállamba megnézni egy projektet, egy régióban, akár kokobutagjaként, akár regi bizottság tagjaként azt látjuk, hogy ott leginkább további egyszerűsítést kérnének a pályázók illetve a kedvezményezettek. Ezért örülök annak, hogy felállt ez a magas szintű munkacsoport, amely tovább vizsgálja ezt a kérdést. Amiben viszont nem vagyok biztos, az az, hogy az Európai Parlamentnek jelente majd ez a bizottság. Jó lenne, hogyha kapnánk mi is információt erről. Nem csak itt a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban, hanem a Regionális Bizottságban is, annak érdekében, hogy lássuk, hogy milyen módon próbálják tovább egyszerűsíteni a szabályokat. Ami az egyszerűsítés kérdést illeti, ez egyik legnagyobb téma a közbeszerzés. Mindenhol látjuk, hogy a hibák 50%-a az a közbeszerzésre vezethető vissza. Tehát Néha vannak ugyan új útmutatások és intézkedések, illetve kezdeményezések, eh, a tagállamok felé intézett szózatok, ugyanakkor eh, engem érdekelne, hogy milyen további praktikus intézkedéseket lehetne hozni annak érdekében, hogy a közbeszerzési eh, hibaarányokat csökkenthessük. Adott esetben a tagállamoknak kellene a tanácsban elérni bizonyos változtatásokat, mert mi nem látjuk innen annyira közbeszerzés, hogy hogyan működik, elvileg a tagállami kormányok jobban látják. Ami a tagállamokat illeti, e, minden évben látjuk, és most is, hogy a tagállamok rendelkeznek olyan információval, ami alapján azonosíthatják és kiavíthatják a hibákat. A 2014-es jelentés is azt mondja, hogy ha meglépték volna azt, amit meg kellett volna lépniük az információ birtokában, akkor 3,3%-ra lett volna volna csökkenthető a hibahatár. Kérdésem az, hogy miért nem e, élnek ezekkel az információkkal a tagállamok, e, mert e, nagyon jelentősen csökkenthető lenne a hibahatár. Az utolsó megjegyzésem inkább a kommunikációval kapcsolatos. Fontos, hogy a kommunikáció helyes legyen, megint csak a jövőben nézve, és 2020 és azutánig eltekintve e, fontos e, ráébrednünk arra, hogy a kohéziós politikák milyen szerepet játszanak a közösségeink jövőjében. 2014-ben, e, és még most sem igazán jó a kommunikáció. Ezzel mit lehet tenni. Vannak bizonyos díjak, eh, amelyeket ön alapított, és eh, ez szerintem jó ötlet, amikor az EU projektek pedig működésbe lépnek, elindulnak, akkor ki kell plakátolni, és látják az emberek, de ez önmagában nem elég ahhoz, hogy az emberek tudják, hogy mi mindent támogat az Európai Unió, tehát jobban kéne, jobb propagandát kéne kifejtenünk magunk mellett, és jobban reklámozni mindezt ezekben a közösségekben. Köszönöm. Uh, mulțumesc foarte mult. Köszönöm. Képviselő úr, mielőtt válaszolnék erre a kérdésre, szeretném greszle elnök asszony figyelmét felhívni a szemvevőszék jelentésére a tevékenységi jelentésben, hiszen 186 projekt közül nagyon sokan nem értek el eredményeket, azonban 90 mindenképpen eredményezett valamiféle eredményt, és csupán három olyan projekt van ebből a 186-ból, amely egyetlen előre kitűzött célt sem ért el. A számvevőszék ezeket a projekteket tekintette ö, olyannak, amelyek eredménytelenek és elveszhetnek az erre kiadott forrásokat. Ami az egyszerűsítést illeti, már szóltam erről az elemről. Ugye az egyszerűsített költségelszámolás rendszerét ösztönözzük, mert a szemvőszék anyagából is látható, hogy a mi auditjaink, amelyek csökkentik a bürokratikus terheket a kedvezményezettek számára. Mindez lehetővé teszi a hibaarány csökkentését is egyben. A regionális fejlesztési alap esetében azok a műveletek, amelyeket a regionális fejlesztési alapból finanszíroztak, ezek főként a közlekedési infrastruktúrák területén vannak. Az egyszerűsített alkalmazás 2014-20 között nem volt használható. Az egyszerűsített elszámolás használatát ösztönözzük a kutatás területén, a fejlesztési hitelek esetén, és Tyson biztos már elmondotta ezen szakbizottságban is, hogy az Európai Bizottság rengeteg szemináriumot szervezett a tagállamoknál, hogy ezen opció alkalmazását előre mozdítsa. Az állami támogatások, a közbeszerzés esetében a jogszabályok egyszerűsödtek az elmúlt időszakban. Azonban azt kérném önöktől, hogy Sim Kallaszt is hívják meg ide a szakbizottságba, hiszen ő vezeti az egyszerűsítés folyamatát az Európai Bizottságnál, hogy bemutathassa önöknek az eredményeket. Itt egy független szervezetről van szó, szakértőkből álló testület ez, ők tanulmányozzák ezt a problémakört, és úgy vélem, hogy jövőre eszmecserére lesz szükség ezen csoport, a bizottság és a parlament részvételével. Ami pedig a hibaarány javítására irányuló intézkedéseket illeti a közbeszerzés területén, nos, a közbeszerzési jogszabályok nem csupán a kohézióra vonatkoznak, nagyon figyelmesen elemeztük ezt a súlyos problémát, ahogy már mondottam, és számos intézkedést bevezettünk, hogy a hiba arányt ezen a területen csökkentsük. Akár a belső piacon is, illetve a kohéziós politika területén. Okt októberben vitáztunk a számövőszegi jelentéséről, hogy hogyan lehetne a közbeszerzés területén feltárt problémákon javítani. És a számövőszék valamennyi ajánlására figyelemmel vagyunk. A múlt héten kidolgoztuk ezt az iránymutatást a tagállamok számára, és ez pontosan a közbeszerzések területével foglalkozik. Biankovska biztos asszonyal együtt dolgoztuk ezt az anyagot. És ezen iránymutatás mellett az auditorok listáját is elemeztük, és szakmai eszmecserére is szó került a programok felelőseivel, és az integritás paktumot is elindítottuk, a, a Transparency International szakértelmét is alkalmaztuk. Mindezen intézkedésekkel célunk a hibák feltárása volt, és reméljük, hogy a tagállamok élnek ezen lehetőségekkel, hogy rendszerüket javítsák. Vogán képviselő úr, a pozitív példákat is meg kell mutatnunk ezen szakpolitika területéről, mert ahogyan már elhangzott, nagyon sok tagállamban ez a fő beruházási politika, például Portugáliában, a beruházások több mint 70 et ezt teszik ki Görögországban, illetve a kelet-európai országokban is a beruházások nagy részét a kohéziós politika finanszírozza. Azt hiszem tehát, hogy a kohéziós politika platformjában szerepeltetni kell az összes adatot, az összes tagállamra lebontva a végrehajtott projektek, programok adataival. Meg kell tehát mutatni, hogy melyek a jól működő projektek. Itt most az Open Days, a Nyílt Napok rendezvény sorozatról beszélek, és az eredeti innovatív projekteket is ösztönözni kell, amelyek más régiók szemére is inspirációul szolgálhatnak. A tavalyi év tapasztalat alapján elmondhatom önöknek, hogy a bevált gyakorlatok cseréje, az administratív kapacitások cseréje sokkal fontosabb, mint maguk a pénzösszegek mert nem mindig voltak minőségi projektjeink. És azt hiszem, hogy azok az országok, amelyek ezeket a forrásokat már jó ideje használnak, nos, azok megfelelő szakértelmet alakította ki, és ezen szakértelmet meg kell osztani, és azon tagállamok javára is szolgálhat ez, amelyek nem tudnak mindig minőségi, vagy innovatív, vagy kutatási jellegű programot kidolgozni, melyek megfelelnének a 11 cél kitűzésnek. Köszönöm szépen, biztos asszony. Kalasz volt biztos kezdeményezésen nekem kicsit ködös volt, hogyan, kell, hogyan lehet az, hogy valaki elhagyja a bizottságot, és akkor tud jó tajabosokat kidolgozni, még tíz évig ott dolgozott, addig nem. Akkor, mikor még felelős volt a végrehajtásért. A liberálisok nevében Áli képviselőtársam a szó. Köszönöm szépen. Biztos asszony, elnök asszony. Bákúr. Szeretném megköszönni az előadásokat és a tényszerű információt. A, azért is köszönet illeti a biztos asszonyt, hogy ilyen sok információt kaptunk tőle, szóban és írásban is. Minden az információ mennyiség, amelyet megkapunk, bizonyos kérdéseket is felvett természetesen. Ezek közül néhányat említenék. 2014-ben megállapíthatóvá vált, hogy a kohéziós politika az Európai Számvevőszék értékelése szerint nagyon magas hiba százalékot mutat fel. 1,7 százalékot. És a hibák jelentős része a végrehajtás mikéntjéből adódik, legalábbis ez állapítható meg. És vannak a tagállamok tervei szerint az is látható valamelyik a végrehajtásban, hogy a közvetési szabályokat sem tartják be a tagállamok mellett megfelelő mértékben. Kérdés az, hogy a bizottság ilyenkor mi intézkedéseket irányoz elő, hogyha nyilvánvalóan válik ez a tény. És miképpen segíti más eszközökkel a magas hibaszadék leküzdésében a tagállamokat. Annak érdekében a következő tárgyalás időszak, támogatás időszakra ezek a hibák, és ezek a hiba arányok ö, kezelhetőek legyenek, és ne kelljen mondjuk felfüggeszteni a kifizetéseket ezek miatt. Vannak olyan esetek is, amikor csalás történik, aztán van, amikor csak persze hiba, rossz szándék nélkül, mindenképpen javításra szorul a helyzet, lenne tennivaló, ezt a számbevőszék jelentése is megmutatja. A biztos asszony írásbeli válaszai is rámutatnak erre. integritási megállapodásokat is kötnek, amelyek az alapok végrehajtását hivatottak javítani, beszámolnak, és itt részesebben is ezek integritás paktumok működéséről? Hogyan működnek, pontosan mit jelentenek ezek? Kretszó asszony, ön, mint akár csak Györgyeva asszony, biztos asszony, beszélt a eredményorientált költségvetési rendszerről, ezzel kapcsolatban is kérdezném, hogy az Európai Struktúrális és Kohéziós Alapok működésében milyen célokat tűztek ki ez irányban, vajon ezek az eredmények érezhetőek az állampolgárok szintjén, milyen módon látják használt általában az állampolgárok ezeknek a javító intézkedéseknek. A régi főigazgatóságnak van egy adatbankja, működnek ugye a, a nyílt napok, tehát vannak díjak, de elég ez a tudatosság emeléséhez és ismertség erősítéséhez. Vajon ilyen rendezvények révén meggyőzhetjük az adófizetőt arról, hogy megfelelő módon folyik a, az adópénzek felhasználása, a való gazdálkodás. Aztán a eljárás egyszerűsítése talán a leg, legfontosabb, mert a problémák az európai eszközök alapokból való felhasználásában arra vezethető vissza, hogy sokszor nem értik egészen az előírásokat a, a végrehajtásban résztvevők. A befogadható költségek meghatározása például. És a hibák a végrehajtásban éppen ez elszámolható és nem elszámolható költségek különbségtételéből adódik. Talán ezt lehetne egyszerűbb módon is megfogalmazni, akkor lehet, hogy jogkövető magatartást lenne az eredménye. Összességében tehát először is a konkrét intézkedésekre kellene gondolnunk, a 2016-os év küszöbén állva érdemes ezen elgondolkozni a 15 éves, 15-ös év lezárásában. Ugye továbbra sincsenek programok, amelyek kellő szemben elindultak volna. a 2014-20-as támogatási időszak ugye megnyílik naptárilag, ám sokkal rövidebb lesz, hiszen a 15-ös évet kell még lezárni, átcsúszik majd 16-os évre is nyilván ez. Ennek megvannak a gyakorlati kihatásai, természetesen. Ön lát ebben javítani valót? és milyen kiadásai vannak a teljes időszakra vonatkozó tervezésre ezeknek a jelenségeknek. Köszönöm. Celler úr kérdéséhez is kapcsolódik ez a kérdés. Biztos asszony, tessék. Ahogyan elmondottam több ízben is, egyetértek azzal, hogy a hiba arány még mindig túlságosan magas hogy ez a hibarány csökkenjék, ahhoz közös erőfeszítésre van szükség a bizottság, de különösen a tagállamok részéről. Mert ahogyan önök nagyon jól tudják, a végrehajtás 100%-ban a tagállamok feladata, a projektek végrehajtása. Tehát a tagállamoknak kell szigorú ellenőrzéseket végrehajtaniuk, és ahogyan a jelentéstevő is elmondotta, aggaszt minket az a tény, hogy a hibák 40%-ánál nyilvánvaló, hogy ezek elkerülhetőek lettek volna, ha szigorú ellenőrzések léteztek volna a tagállamok részéről az első ellenőrzési szinten. Beszéltem a fellépésekről, amelyek a hibarány csökkentésére irányulnak a közbeszerzés területén, tehát ha megengedik, nem ismétlen meg az erre vonatkozó gondolataimat. Szeretném elmondani, hogy mit is tett a Task Force a jobb végrehajtás érdekében. Egyes országok a múlt év végén alacsony abszorpciós rátát mutattak fel, amelyek nagyon elmaradnak a 2000 14-ben meghatározott céloktól. Tehát döntést hoztunk, hogy létrehozzuk ezt a munkacsoportot a jobb végrehajtás érdekében. Bol- Bulgária, Románia, Csehország, Olaszország, Szlovén- Szlovénia, Magyarország tartozik többek között ide. Azon országok, amelyek ö, legnagyobb késedelmet halmoztak fel ezen a területen. Specifikus cselekvési tervek kerültek kidolgozásra, amelyek végrehajtása folyamatban van ezen tagállamok részéről. 70 találkozó volt a bizottság és a tagállami hatóságok között. Ezen hatóságok feladata az abszorpció felgyorsítása és a minőségi projektek kiválasztása. Ezen munkát követően a tagállamok szintjén csökkent a forrás mobilitáció. 2015. októberében a kifizetések szintje 80%-kal növekedett. Görögország vonatkozásában egy külön munkát végzünk. Szeretnék az Európai Parlamentnek köszönetet mondani, amiért elfogadta a bizottság javaslatát a rendkívüli intézkedések vonatkozásában Görögország esetében. Nos, a cselekvési tervek ezen országok esetében arra irányulnak, hogy a programok végrehajtását felgyorsítsák a támogathatósági időszak végéig. A miniszterekkel is találkozókat szerveztünk, a kohéziós alap és az általános ügyek tanácsával összefüggésben. mindenféleképpen elmondhatom, hogy a minőség elveiből nem fogunk engedni, sem pedig a kiadások ellenőrzésének szigorán sem óhajtunk enyhíteni. Ezen munkacsoport feladata az volt, hogy az európai források abszorpciójának problémáját felvesse és vizsgálja, hiszen sok tagállamban olyan problémák is felmerülnek, hogy a szakminisztériumok közötti koordináció nem megfelelő, vagy az együttműködésük nem megfelelő, és született egy kezdeményezés, amely eredményeket is hozott. Megnézzük tehát, hogy hogyan tudunk segíteni a tagállamoknak, hogy minőségi projekteket tudjanak végrehajtani a 2014-2020 közötti időszakban. Felvetették önök a csaláshoz kötődő problémákat a szemvevőszék 6,1%-os hibahatáról beszél, 43 milliárd euróról. A szemvevőszék adatai szerint ezen források egy részét nem kellett volna kifizetni a tagállamoknak. Az Európai Bizottság zéró toleranciát hirdetett meg a korrupcióval és a csalással szemben, és a Digirégió szolgálatai szorosan együttműködnek más szervezetekkel. Önök felvetették itt a Transparency international az olaf és a tagállamokkal is szorosan együtt együttműködünk, hogy közös stratégiát dolgozzunk ki a csalás ellenében. A szabálytalanság természetesen nem jelent mindenféleképpen csalást. A szabálytalanság egész egyszerűen azt jelenti, hogy a hatályos jogszabályok nem kerülnek betartásra. A szemvevőszék kifejti a jelentésében, hogy a arány nem a csalás mértékével azonos, vagy a forrás pazarlással. Az eljárási szabályok nem feltétlenül hatnak ki az adott projekt végeredményére. A csalás gyanúja 0,5% esetében merül fel a 2014-es időszakban a kohéziós alapok forrásait, forrásainak vonatkozásában a tagállamok, illetve az OLAF ellenőrzéseinek megfelelően. Fontos intézkedéseket foganatosítottunk a csalás ellenében a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan. Nos, ezen időszak alatt a tagállamoknak az operatív programjaikban specifikálniuk kell, hogy milyen csalás ellenes intézkedéseket uhajtanak be vezetni. Ez az az új kötelezettség, amelyet a szabályzat előír mi támogatjuk a tagállamokat egy részletes iránymutatással, hogy hogyan lehet a csalás kockázatát megfelelően értékelni. És egy előkészítő ülést is tartottunk a csalás elleni küzdelem tárgykörében ezen iránymutatás alapján. Szeminárium volt ez, melynek célja ezen információk terjesztése volt. 15 tagállamban szerveztük meg ezt a szemináriumot, amelyekben az átláthatóság nem megfelelő. Ami pedig a közbeszerzések kérdéskörét illeti, a tagállamokkal, illetve a Transparency, Transparency international dolgozunk az integritási megállapodás elfogadásán, amire már utaltam aztán az átláthatóság vagy a nagyobb tudatosság a kedvezményezettek szintjén, illetve a társadalom szintjén, illetve a tisztességes verseny fontos eszköz a csalással, a korrupcióval folytatott küzdelemben. Együtt dolgozunk az olaf illetve a tagállamokkal, és megpróbálunk fellépni ezen jelenség ellen, amely 0,5%-ot képvisel csupán, azonban egyáltalán nem lenne szabad léteznie az európai forrásokkal összefüggésben, amelyek célja a polgárok mindennapi életének javítása. Ha valamiről elfelejtkeztem, akkor jelezzék. Még hatalnak annak felszólalni szigorú rendszerben mindenkinek két percet tudok adni, mivel a frakciókör már lezajlott, tehát két perc, három kolléga jut szóhoz, aztán a biztos asszony válaszolt, aztán következik a következő három kolléga. kolléga. Thank you, Zef Uh, I do believe that at the end of the previous... Én úgy gondolom, hogy az előző programozási periódus végén konklúziókat kell levonni, a pozitív és negatív tapasztalatokat összegezni. Fontos látni azt, hogy hogy mik voltak a hibák, és hogy ne ismételjük meg azokat. Fontos tudni, hogy milyen eredménye lett a beruházásoknak, mert minden kedvezményezett esetében kell, hogy legyen garancia arra, hogy amikor a kifizetéseket jóvá hagyják, az audit megtörténik, a, az egész projekt is jóvá lett hagyva, és igazolják, a, tanúsítják a kifizetéseket. Ezt követően a projekteket ne érje többi olyan e, audit vagy ellenőrzés, amely jogbizonytalanságot eredményez. E, így kérdezem, hogy van-e olyan eset, amikor az Európai Bizottság másodlagos auditot rendelt el, már auditolt és igazolt projektre. Van-e olyan eset, amikor visszamenőlegesen hoztak határozatokat, vagyis új szabályokat erőltettek vagy alkalmaztak a kedvezményezettekre. Szerintem nagyon fontos, hogy a, az ellenőrzési mechanizmus a kedvezményezettekre nézve ne jelentsen többletterheket, és ne ássa alá a teljesítményüket akkor, amikor kohéziós alapot, projektet megvalósítják. Kér. Krilasszony, köszönöm szépen, elnök asszony. Bár nem vagyok a kont tagja, ám a regiben tíz éve figyelemmel kísérem a regionális politika alakulását és finanszírozását. Nisztalról újra együtt én voltam a jelentéstevő az általános rendtartás témájának. Természetes az, hogy, hogy az, újra is elmondjuk, hogy, hogy túl magas a, a kvóta. A kérdés inkább az, hogyan tudjuk javítani ezt. Szerintem van itt egy alapvető problémánk, az nevezetesen, hogy a tagállamok nem vállalják a rájuk eső felelősséget, és ez hozzájárul ahhoz, hogy a hibaszadék olyan magas. Ám azért születtek eredmények. Ha azt mondja az ECA, és világosan kimondta, hogy éppen a, a, az állami támogatások esetében alapprobléma, mert nem sikerült a bizottsággal megtárgyalnunk annak mikéntjét, hogy a struktúrpolitika támogathatósági térképei és az állami támogatási szabályok a belső piacon valamilyen módon kompatibilisen legyen, álljanak fel egymáshoz képest. Egyes régióban teljesen külön más és más szükségszerűséget, meg sajátságot kell figyelembe véve venni a támogatások és az állami támogatások tekintetében, és ez hatalmas hiba veszélyt vet fel, ez a széttartó rendszer, ezért sürgető kérésem, hogy, hogy a kohéziós politikában ugye van együttdöntési eredbeli súlyunk, bár a belső piac versenyképesség témében nincs, mégis meg kéne vizsgáljunk, nem lehetne már azzal is egyszerűsítést elérni, hogy a segélyek, a támogathatóság és az állami támogatások, struktúrpolitika térképeit úgymond kompatibilissá tennénk egymáshoz. Aztán minden egyszerűsítés során elérhetünk bizonyos javításokat. Megpróbáltuk megtárgyalni az elmúlt időszakban a, a szabályok egyszerűsítését. Nem tudom még megmondani, hogy hogyan fog ez működni, hiszen az igazi támogatási időszak még nem kezdődött el, ám a regionális szakbizottság meglátásában az új szabályozás bizony nem lehet egyszerűbb. Ennyi már most is látható. Úgyhogy egy szakértői bizottság bevonása, vagy hosszabb távon kéne gond, végig gondolnunk a dolgokat, több stabilitást hozva a rendszerbe, ám úgy egyszerűsítve az, hogy valóban csökkenthetőek legyenek a hibaszkvóták. Köszönöm szépen, képetben Malevics asszony ilyen szó. Köszönöm szépen, elnök asszony minden egyetértünk abban, hogy az egyszerűen kell a rendszert, erősíteni az ellenőrzési kontrollrendszereket, és nagyon bátorító volt azt hallani a bizottságtól, hogy e területeken magas szintű munkacsoport jött létre, task force, a a cselekvési tervek az állami szabály, állami támogatások rendszerében közbeszerzési szabályok sorolhatnám. Ezek mind nagyon jó dolgok. Ám valahogy az a benyomásom, hogy amikor bizonyos problémákat észlelünk, akkor több száz oldalas magyarázatokat írunk mindenről, meg nagyon sokféle ellenőrzés és audit rendszerünk van. Van belső audit, külső audit, tagállami szinten is, aztán Európai Bizottság szinten is, az ECA is vizsgálódik ugyanazon tehát, mint hogyha túlterheltnek tűnne a rendszer, a különféle ellenőrzési rendszerek és szintek révén, a szabályok pedig különféle értelmezések előtt nyilhanak, nyílnak meg, mindeközben nincs igazi tanácsadás a végkedvezményetek számára. Amikor a gyakorlatban a végső kezdeményezetekkel beszélgetek, tárgyalok, gyakran elmondják, hogy ez bizony súlyos probléma, égető probléma. Nekik azt kérik, hogy az irányítóhatósághoz fordulnak a tagállamban, és ilyenkor attól nem kapnak konkrét választ, meg magyarázat arra, hogy hogy kéne eljárniuk. Kapnak hozzájuk vágnak ugye több száz oldalas szabálykönyveket, de nem igazán fejtik ki azt, hogy pontosan mi a teendő, nincs kapacitás, hogy időben átláthassák, végrehajtsák a szabályokat megfelelően. Úgyhogy sok esetben szerintem e preventív oldalon kéne jobban dolgoznunk, valamilyen mentorok révén rendszerével elérni a kezdeményezetteket, támogatva őket, nem több száz oldalas szabálykönyvekkel elöntve őket. Köszönöm. Biztos asszony, parancsoljon. Foarte mult uh, voi încerca să... Meg Megpróbálom nem megismételni, amit már elmondottam. Azon kérdésekre válaszolnék, amelyek új elemekre vonatkoznak, mint például a 2007-2013-as időszakra vonatkozó programok lezárása. Novakov úr nagyon jól tudja, hogy ez a lezárási kérelem arra vonatkozóan érkezett, hogy 2017. március 31-ig lehessen lezárni ezeket a programokat, és segítünk a tagállamoknak ezen lezárásban iránymutatásokkal amelyeket 2013 márciusában fogadtunk el, és amelyeket felülvizsgáltunk ezen év folyamán. Ezen iránymutatások előkészítésének időszakában megpróbáltunk tanulni azon problémákból, amelyek felmerültek a 2000-2007-es időszak lezárásakor itt a kezelő hatóságok felé is fordultunk, specifikus szemináriumokat szerveztünk lezárás tárgykörében. Számos kérdés-válasz van ezen területről, és ez minden hatóság rendelkezésére áll ez az anyag. Maretics képviselő vetett fel itt egy problémát, azaz ezen szabályozás értelmezését, magyarázatát, mely szabályozás igencsak összetett. Mindenképpen szükség van az értelmezésre, a magyarázatokra, a kezelőhatóságok számára, ami a belső eljárásokat illeti. Hosszú távon kell kijelölnünk a projekteket, a 2007 2010 as tervezési időszakra vonatkozóan szeretném biztosítani önöket, hogy egy ex post specifikus értékelést is bevezettünk. Van itt egy olyan csomag, amely lefedi a KKV-kat, a pénzügyi eszközöket, a közlekedés, ugye a környezetvédelem, az energiahatékonyság, a kultúra, az idegenforgalom fejlesztés, a területi együttműködés tárgyköreit és ezt tartalmaz majd információkat a kohéziós politika végrehajtásáról is. Ez segíti erőfeszítéseinket az eljárás egyszerűsítésére vonatkozóan, illetve azt a felülvizsgálati folyamatot, amely a több éves pénzügyi keretre vonatkozik, és a tervezési időszak előkészítését is segíti mindez a 2020-as év utáni időszakra vonatkozóan. Ami a ö, nemzeti auditáló hatóságokkal kapcsolatos bizalom kérdéskörét illeti, az egységes nemzeti audit rendszerben dolgozunk, és bízunk ezen hatóságokban. Az egyedüli auditáló hatóság elvét próbáljuk továbbra is alkalmazni a rendelet értelmében. Egyes kérdéseik összekapcsolódnak. Az a végkövetkeztetésem, hogy az audit hatóságok munkáira építhetünk, hiszen ezen hatóságok tevékenysége több mint 90%-át lefedi a forrásainknak. Nem több ellenőrzése van tehát szükség, hanem szigorúbb minőségében ellenőrzésekre, ahogyan már elmondottam, annak érdekében, hogy elkerüljük a hibákat. Mégpedig első szinten. Ami pedig Krél asszony kérdését illeti, igen, vannak eszközeink az Európai Unió költségvetésének védelmére a nem indokolt kiadásokra vonatkozóan nem csak azért végzünk pénzügyi korrik- a pénzügyi korrekciók nem öncélok, hanem az Európai Unió költségvetését védjük az indokolatlan kiadásokkal szemben. Állandó kapcsolatban vagyunk a tagállamokkal, hogy javítsák a kontrollrendszerüket, annak érdekében, hogy az adófizetők pénzét korrekt módon használjuk fel, és a lehető legnagyobb hatást érjük el ezen források révén. Ami pedig az egyszerűsítést illeti, ahogyan ezt elmondottam, ez egy folyamat, amely egyik napról a másikra nem hozhat eredményt sajnálatos módon. Az állami támogatások, amire ön utalt, nos ezzel kapcsolatban már végrehajtottunk egy egyszerűsítést, és láthatjuk, hogy egyre kevesebb esetet jelentenek be a bizottságnak. Persze még nem tökéletes minden, jelenleg dolgozunk egy iránymutatáson az állami támogatások kérdéskörében. 2015 márciusában elfogadtunk egy dokumentumot, és reméljük, hogy a bevált gyakorlatok terjesztése, amiről sok képviselő szólt, megfelelő eredményeket hozhat majd. Aztán van egy interpáres eszmecsere, 24 ezer munkatárs dolgozik a tagállamokban európai forrásokkal, és azt hiszem, hogy rugalmasabb módozatokat kell találni annak érdekében, hogy ezek a személyek, akik európai forrásokat cserélnek, kezelnek, kicseréljék egymással a tapasztalataikat. Tehát itt egy specifikus segítségnyújtásra van szükség. Az ex ante feltételek kérdéskörében, és itt van még ez a lista és a kezelésre vonatkozó javítások igénye. Mm, továbbra is az egyszerűsítés. Nagyon sok kez, kedvezményezett panaszolja fel, hogy túlságosan összetettek a szabályok, tehát mindenféleképpen egy párbeszédre van szükség a parlament és a bizottság részvételével, hogy megvizsgáljuk, hogyan lehet egy reformtervet kidolgozni amely végrehajtható, hogyha létezik az erre irányuló politikai szándék. Talán még 2017-18 előtt megtörténhetne ez. A több éves pénzügyi keret felülvizsgálata alkalmával lehetne sort keríteni erre, mert sajnálatos módon, ahogyan itt ez felmerült, fennáll itt ez a probléma. Most a 2014-es évről beszélünk, és a 2007-2013-as időszak projektjeinek problémái merülnek föl, a következő évben pedig a 2014-es év fog terítékre kerülni, tehát az elmúlt évek, tehát 2017 előtt bizonyosan nem beszélhetünk azon szabályok eredményeiről, amelyeket az Európai Parlament és a Tanács elfogadott társjogalkotóként. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezek nem jó hírek. Pirinszki kollega parancsoljon két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két nagyon gyors, rövid kérdés. biztos asszony címére. Az első. Konkrétabban meghatározná, hogy a bizottság miképpen segíti majd a tagállamokat az integrált területi beruházások koordinálásában és végrehajtásában, valamint a közösségi és helyi fejlesztések végrehajtásában. A második kérdésem, hogy a DG Regi hogyan működik együtt az Európai Beruházási Bankkal, annak érdekében, hogy sikeresebben hajtsák végre a pénzügyi eszközöket a mostani időszakban, a kohéziós politika célkitűzéseiben, különösen a második kérdés érdek, adott válasz érdekel, mert van egy, terjedne egy olyan gondolkodásmód, miszerint a pénzügyi eszközök és az EBB cselekvései nem feltétlenül kapcsolódnak a kohéziós politikai célokhoz. Re reflektálna erre a meglátásra? Különösen a második gondolatra. Kollégi Vali, Vali képviselőtárs két percben. Köszönöm, elnök asszony. Köszönetet mondok a biztos asszonynak, és elnézést kérek a késésért. Örülök, hogy szemináriumokat szerveznek az egyes helyszíneken, olyan régiókban, ahol problémák merültek fel a tervezéssel kapcsolatosan. Olaszország ügyét ismételten fel kell vetni, hiszen minden két-három héten felmerül a hír, hogy nem használták fel megfelelően az adott forrásokat. Néhány héttel ezelőtt strukturális politikai alapok esetében különféle falusi ünnepek finanszírozására fordították ezeket a forrásokat. Tehát itt a strukturális alapok felhasználása nem, tűnik, nem történik hatékonyan, tehát semmiképpen sem szabad alább hagyni ezen erőfeszítésekben, és ami Olaszországot illet, ez a 6 milliárd szeptember 30-ig kellene felszívni a 2007-2013-as alapokat Olaszországnak továbbra is, és már az év vége felé vagyunk. Mm, most ugye ez december 31-ig kellene abszorbálni. Most hol tart ez az egész? Itt nagyon sok projektet indítottak be nagyon gyorsan, és ezekkel kapcsolatosan valószínűleg majd problémák merülnek fel. Köszönöm. Kollégi Cella, hát nochmal. Celler kollega kért megint szót, kérem röviden. Igen, újra és újra az egyszerűsítésről beszélünk, ám attól óvnék, hogy ezzel azt gondoljuk, megoldjuk a problémákat. Jelentős módon lehetne már azzal is csökkenteni a hibaszözelékot, hogyha megfelelően történne a kiírás, és a kiírási modalitások világosan átláthatóan lennének megfogalmazva. Például a számvevőszék rámutatott arra is, hogy szemmel láthatólag sok esetben már láthatóan vétenek a kírási szabályok ellen is a, a, a tagállamokban. Hát jobban megvizsgálnánk, jobban utána nyúlnánk enne, hogy a közbeszerzési kiírások ugye célokat kell érnek. Egyrészt, hogy a, a versenyszabályok érvényesüljenek méltányosan, és a leggazdaságosabb ajánlatot siker, jön ezzel kiszűrni, kiválasztani. Tehát már ezzel is jelentősen lehet egy közeledni a kétszázalékos kvótához. Ezen ugye nem az a cél, hogy az nyerjen a kiírásonnak akit szeretném látni nyertesnek. Köszönöm, magam is feltettem magam a hozzászólási listára. A szemvőszékhez intézném a kérdésemet. Hét ajánlást fogalmaz meg a jelentés. A, a fejezet csak hármat tartalmaz. Nagyon érdekesek eh, ezek a felvetések, a bizottság, az audit hatóságokat kéne tovább erősítse. Mit jelent ez pontosan, ez az erősítés? Mi segítené őket? Aztán az audit hatóság az a hatóság, amelyek leginkább foglalkozik a bizottság. Aztán önnek is az a benyomása, hogy a struktúrális alapokban túl sok a pénz, és a use it or lose it elv évek óta idézik ezt, mint negatív gyakorlatot. Más nyújt eszébe a tagállamnak, mint hogy igyekezzen felhasználni ezt a hatalmas tömegű pénzt amelyet mindenképpen projektekbe kell forgatni. A bizottsághoz intézem a kérdésemet. Kaptunk egy dokumentumot, ahol 2010 óta, 11 óta jegyzik a fenntartásokat. Olaszország 5 és 10 között áll 2011-es szintre került 10 Magyarország is viszonylag magas, Szlovákia nagyon magas, Görögország változatlanul 8 szos érték, Csehország egy kicsit javított. Tehát mi az értelme ezeknek a rezervációknak, fenntartásoknak, azon túl, hogy hát egy számadatot adnak. Az EU nem kap ebből vissza pénzt, de lehetett javítani a rendszereket, a hosszú távú problémákat, látva újra és újra megismétlődnek a programokban. Kéne egy cselekvési tervet csinálni, nyilvánvalóan ez nem elég hatékony, ugyanazon problémák újra és újra felbukkannak. Hogyan akarják ezt megoldani? Köszönöm hogy is a válasz, biztos asszony jön szó. Thank you very much. Uh, um, legatura legătură cu întrebarea domnului Piriski. în Nos, Pirinszki képviselő úr kérdésére válaszolva a területi programok vonatkozásában, azt gondolom, hogy sokkal nagyobb mértékben lehetne ezeket a programokat használni, hogy azok hatását maximalizáljuk, különösen a határokon átnyúló programokra gondolok itt. Illetve a helyi közösségek által irányított programokra. Ezek nagyon fontos programok, különösen az jelenlegi politikai-szociális kontextusban Európában azt hiszem, hogy felhasználhatnánk ezen programokat arra, hogy a lehető legnagyobb hatást érjük el általuk. Egyetértek tehát önnel ebben. A pénzügyi eszközök esetében szeretném garantálni, hogy a pénzügyi eszközök számunkra prioritást jelentenek. Tudják, hogy a Juncker bizottság azt javasolta, hogy a pénzügyi eszközök felhasználását meg kell kettőzni a következő tervezési időszakban. Még ezen tervezési időszak alatt láthattuk a kifizetések jelentős megnövekedését a pénzügyi eszközök használata révén újdonságot jelentettek ezek a 2007-2013-as tervezési, tervezési időszakban. Ez egyfajta tanulási időszak volt a kezelőhatóságok részéről. A tagállamok szoros együttműködésben dolgoztunk, különösen azokkal, akik a jobb végrehajtási munkacsoportban dolgoznak. és a 2007-2013-as időszakban felmerült problémákat óhatjuk kezelni. Tehát például az, hogy a tagállamok kötelesek ex ante feltételként értékelni, hogy melyek a piaci igények. Ez az elv az egységes felhasználás elve, amely a területi igényekhez kapcsolódik. Van itt egy a nyilatkozat, vagy egy egyetértési megállapodás az Európai Beruházási Bankkal, amely számos audit szabályt irányoz elő, illetve ellenőrzési szabályt a pénzügyi eszközök vonatkozásában, amelyeket az Európai Beruházási Bank kezel közvetlen módon. Ezen egyetértés megállapodás keretében döntés született arról, hogy egy külső ellenőrzési szolgálat jön létre. Ez szerepel a delegált jogi aktusokban a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan részletes beszámolt készítünk majd a helyzetről, lebontva a tagállamokra. az elfogadhatósági időszak meghosszabbításával párhuzamosan. Tehát a tagállamoknak lehetőséget adunk, hogy hosszabb ideig használják ezeket a pénzügyi eszközöket. Ami az olaszországi kérdést illeti, elmondanám, hogy Olaszország a második fő kedvezményezettje az európai forrásoknak. Két ízben is eh, jártam Dél-Olaszországban, ugyanis az operatív programok lezárásával problémák merültek ott fel. A legutóbbi operatív program, amely lehetővé tette az összes operatív program elfogadását. Nos, ez kampányában került valósításra, de ez nem az Európai Bizottságra ö, kenhető dolog, hanem itt a belpolitikai faktorok ö, helye, ö, vezettek ez a helyzethez. Ugye választások voltak Olaszországban, és ezért megszakadt ez a program. Az olasz hatóságokkal folyamatos eszmecserét folytatunk, Olaszországban a fő kockázat. A Szicíliára, Kampányára, Kalábriára irányuló programok esetében merül fel, tehát Dél-Olaszország esetében erősítjük erőfeszítéseinket, hogy segítsünk Olaszországnak, hogy megfelelően tudja lezárni a 2007-2013-as programjait. Nos, nem volt lehetséges közlekedési projektek lezárni kampánya vonatkozásában, de mm, nagy erőfeszítéseket tettek az ottani hatóságok a késedelem felszámolásában, és ezt valamennyi tagállam vonatkozásában ki kell jelentenünk. Ha tehát beindítják késedelmesen a programokat, akkor nagyon nehéz ezt a késedelmet a programozási időszak végéig behozni. 2000 hogyha a 2007-2013-as időszakban nagyon késedelmesen indították be ezeket a programokat, akkor ugyan nagyon sok tagállam nem jelölte ki a kezelőhatóságot, a tanúsítási hatóságot, és itt az a kockázat merül fel ilyen esetekben, hogy nagyon jelentős késedelmet halmoznak fel a programok végrehajtási időszakában, ugye a 2014-2020-as időszakban is nagyon nehéz lesz majd behozni ezt a késedelmet. Egyetértek azzal, amit Zeller úr mondott. Az egyszerűsítésnek homzamosan kell haladnia az ellenőrzésre az audittal. Azt hiszem, hogy erről már éppen eleget szóltam. Nem szeretném tehát ezeket a gondolatokat megismételni. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, Balkó úr der Rechnung zum, gleich zum Abschluss. Danke. Uh, Rövid választ adnék. I uh, A beszédemben a hetes ajánlásban fogalmaztam meg azt, hogy Eh, fogalmaztam meg ezt, a, ezt az ajánlást. Eh, röviden a teljes szövegünkben a kontrollrendszerek ellen erősítéséről még több szerepel. Tehát eh, további információkat kérünk az audit hatóságoktól annak érdekében, hogy az auditot, audit biztonságát növeljük. És azt szeretnénk, hogy minden audit hatóság ellenőrizné a közbeszerzési és állami támogatási szabályok betartatását, és szerepel még ott az is, hogy az ellenőrzési rendszer ellenőrzéséhez az is kell, hogy az adatok pontosságát eh, igazolják, és eh, ennek megfelelően lépjenek fel az egyes operatív programok eh, kapcsán Beszéltek még a pénz felhasználásáról, abszorpciójáról. Amennyiben a, az odaítélt pénz túl sok, az inkább egy politikai kérdés, a mi szempontunkból, hogyha a legalitás és a szabályszerűség, valamint a kiválasztás, a projekt az értékelés, a, ezek működnek, akkor az nem okoz problémát. Az abszorpció az nem egy erre alapra tartozó kérdés. Az majd egyébként a következő külön jelentésünkben fog szerepelni. Köszönöm. Köszönöm. Végül a jelentéstevője szó. Köszönöm szépen. Köszönöm mindannyiuknak. Biztos asszony? Azt hittem kapok még szót, hogy megköszönjem a kérdéseit. Csak azt akartam még világosá tenni a főigazgató élt ezzel a rezervát, ezzel a fenntartással nem én, mint biztos, bizonyos programokra vagy programrészekre vonatkozóan, melyre vonatkozóan a DG régió nem adott mentesítést. Arról, hogy a bizottságnak beadott kifizetések 100%-ig vissza fizetendőek. E, e rezervációs fenntartásokról itt van főigazgatóm velem, de úr, aki országról országra tud részes választokat adni. Nagyon fontos kérdés ez. Ha kívánják, akkor hozzáfordulhatnak ebben az ügyben. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony. Megint élünk a lehetőséggel, hogy írásban még utókérdéseket tegyünk fel a számbevőszék felé is majd, a megfelelő határidőn belül. Ne féljen, megjönnek ezek a kérdések majd időben. Yeah, I just have to repeat, no, no worries. Köszönöm, nem kell aggódni, vannak még írásbeli kérdések, amelyek nyitva maradtak, és vannak még olyan kérdések, ami, amit nagyobb részletességben kell majd átrágnunk az specifikus ajánlásokról, illetve az azok összeállításáról. Tettem fel az elején egy kérdést, tehát erre majd szeretnék választ kapni. Szerettem volna tudni a véleményét arról, hogy az európai számvevőszék szerint az új partnerségi megállapodások nem tükrözik megfelelően az EU 2020-as célkitűzéseit. Erről is szeretném tudni, mit gondol, de jó lesz írásban. Aztán az állami támogatások kérdéskörébe is mélyebben e, alá kellene merülnünk, e, illetve a tenderekbe, és e, szeretném tudni, hogy mit kívánnak tenni azon még viszonylag nagy számú tagállammal, amelyek nem képesek az ex-ante kondicionalitásnak megfelelni. Azt hiszem 12 ilyen tagállam van. Ezek nem felelnek meg az ex-ante kondicionalitásnak. Érdekelne, hogy erről mit gondol. Amikor az EBB-ről beszélt, akkor felmerült bennem a kérdés, hogy miről is szól ez a Memorandum of Understanding, eh, át tudná-e küldeni nekünk, illetve aztán láttam, hogy egyes országoknak alacsony az abszorpciója, ami szerintem aggasztó, vannak olyan országok, és itt a, a számvevőszék eh, négy olyan tagállamot eh, eh, nevez meg, ahol, és az önországa ilyen biztos asszony, az enyém, valamint a számvevő úré, illetve a Regi Bizottság elnök asszonya országai azok, amelyeknél 15%-os outstanding arány van. Tehát Kár, hogy nem tudtunk mélységében beszélni erről is. Köszönöm biztos asszony az ön által adott információ menős, mennyiségét és minőségét. A számvevőszék képviselőjének is köszönöm hogy itt voltak, a Regi Bizottság képviselőinek is köszönöm. A januári ülésre egyébként én elmegyek, tehát elég jó az együttműködés a két bizottság között. Köszönöm. A team. Köszönöm biztos asszony és csapatának, és a szakértői csapat, hogy vajon a bizottság egy olyan rendületet, amely társ együttdöntés, együttdöntési folyamatban fogadott el, azt lehet-e egyedül megváltoztatni? Hát én a szemvőszik véleményét osztom. Jó lenne, hogyha a bizottság jogi szolgálatának szakvéleményébe betekinthetnénk, azt átolvashatnánk. Köszönöm az eszmecserét Köszönöm a beszámolót, a válaszokat. Folytatjuk a napi rendünket egy véleménnyel. A Krim szakbizottság véleménye, a asszony, ha jelentéstevő, övé a szó. Köszönöm a megértést, ezt a napirendi pontot egyszerűen el kellett halasztani. Tessék! Dziękuję, pani przewodnicząca. Köszönöm, Elnök asszony, a szervezet bűnözés, a korrupció, a pénzmosás fenyegetést jelent az európai polgárok számára. A korrupció az EU valamennyi tagállamát érinti. A felmérések azt mutatják, hogy a polgárok kormányokba és intézményekbe vetett bizalma alacsony a korrupció elleni küzdelem tekintetében. A polgárok 76%-a szerint a korrupció általános jelenség a saját országában, és csupán 23% véli úgy, hogy a kormány hatékonyan lép fel a korrupcióval szemben. A bizottság jelentése a 2010 as évből azt mutatja, hogy a korrupció nagyon sokba kerül az EU-nak. 120 milliárdba évente. A szerződés értelmében, ami a korrupcióval, szervezetbűnözéssel, pénzmosással szemeni küzdelmet illeti, egy hatékony fellépést követel a szerződés a 67-es cikk értelmében az EU-nak magas szintű biztonságot kell kialakítania olyan eszközök révén, amelyek segítenek a bűnözés jelenségeinek leküzdésében. Más cikkek értelmében a parlament, illetve a tanács minimum szabályokat kell, hogy meghatározzanak a szervezet bűnözésre szemben, és büntetőjogi területen is Különösen azon ágazatokban, amelyek határokon átnyúló jellegűek, mint a pénzmosás, a korrupció, a hamisítás és a szervezett bűnözés, amely ezen tevékenységekhez kapcsolódik. A Lisszaboni szerződés értelmében az Európai Unió tevékenysége az átláthatóságon kell, hogy alapuljon a 15-ös cikk értelmében. A jó kormányzáshoz való jog az Európai Unió alapjogi kartájában is szerepel. Március 14-én 2012-ben az Európai Parlament speciális bizottságot hozott létre, amely a szervezet bűnözéssel, korrupcióval, pénzmosással foglalkozott. Ez volt a Krím szakbizottság válasz volt ez egy olyan jelenségre, amely nem csupán az EU-s országokban erősödött. És ez az európai polgárok biztonságára, illetve a vállalatok biztonságára is negatív hatást gyakorolt. A Krím szakbizottság jelentése válasz volt arra is, hogy nagyobb kötelezettségvállalás történjen az igazságügy, illetve az igazságügyi szervek együttműködését illetően. Több hónapnyi tevékenységet követően, valamint szakértőkkel való találkozókat követően több mint száz képviselő látogatott el ide különböző szervezetek részéről, NGO-k, Világbank, Európa Tanács, más nemzetközi szervezetek képviselői, kutatók, nemzetközi bírák. Lezártuk a munkánkat. Helyszíni látogatásokat is tettünk, megvizsgáltuk a szervezet bűnözés tevékenységeit, amely az egész világra kiterjeszti tevékenységét, és különböző eszközöket is megvizsgáltunk, amelyek ezen jelenség leküzdésére szolgálhatnak. Fontos a rendőri erők együttműködése a szervezetbűnözéssel szembeni küzdelemben, és a harmadik országokkal való együttműködés. Erőfeszítéseket tettünk tehát, hogy megfelelő módszereket alakítsunk ki, és megfelelő ö, eszközöket ö, hozzunk létre a tagállamok együttműködésével. A pénzmosást illetően megnéztük ennek horderejét, mértékét, megnéztük, hogy milyen tapasztalatok gyűltek fel ezzel kapcsolatosan. Laura Ferrerre dolgoztak ki a LIBE szakbizottságban a követési jelentést, és ez ezekre a szempontokra összpontosított. a tudatosság hiánya. A, ez a küzdelem kellene, hogy legyen az egyik fő célunk. Hiányoznak bizonyos jogszabályok is ezen a területen. A bűnszervezetek nagyon könnyen alkalmazkodnak a megváltozott körülményekhez. A korrupció az egyik fő eszköz, amelyet a bűnszervezetek kihasználnak, és ez nagyon súlyosan károsítja a legális gazdaságot. A bűnüldözés nem lehet az egyetlen eszköz, a megelőzéssel kell foglalkoznunk, a folyamatos monitorozás eszközével és olyan mechanizmusok létrehozásával, amelyek az átláthatóságot szorgalmazzák. Fontos a legalitás kultúrájának ösztönzése. A jogszabályok és az európai programok hiánya a következő kérdéskör. Azon személyek vonatkozásában, akik bejelentők, csak egyes tagállamok rendelkeznek megfelelő védelmi rendszerrel ezen személyek vonatkozásában. Van még egy másik szempont, az el, kovzás, Nagyon fontos a szervezet bűnözés ellen az elkobzás eszközével felvenni a küzdelmet, hiszen a profit a fő célja ezen tevékenységeknek. A jelentéstevő bizonyos fellépésekre utal ebben a kérdéskörben az illegális migrációval való összefüggésekre is rámutat. Korrupció a közbeszerzések területén. Az EU-nak többet kell tennie, hogy fellépjen a szervezet bűnözéssel, a pénzmosással szemben. Az egyetlen eredményes út egy összetett korrupció ellenes politika kell, hogy legyen, és ez prioritást kell, hogy alkosson politikai szinten. A tagállamok Nak is világos álláspontot kell kidolgozniuk, amely az illegális tevékenységek ellen irányul. Jogszabályokra, mechanizmusokra, sztenderdekre van szükség EU szinten a korrupció ellenében, hogy megoldjuk ezt a problémát. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Én is köszönöm. Ez meccsere lesz ma, mert a véleménytervezet első február 20-án lesz majd részletesebb tárgyalás alapja. Most azonban Kinicsi asszony kapja meg az első fordulóban a szót. Köszönöm, köszönöm elnök asszony. Köszönetet mondok Pitéra kolléganőnek is bevezetőjéért, mert ami a kezdeményezést illeti a korrupció, szervezetbűnözés elleni küzdelemben miután lezárultak a munkák, és megszületett a Krím szakbizottság állásfoglalása. Nagyon örülök, elégedett vagyok, hogy hozzájárulhatok ehhez a mai eszmecseréhez és a munkához, amelyet elnyék jelentés tevőként végezhetek. Nem csupán személyes szakmai szempontból, ugye ami a korábbi szerepemet illeti parlamenti képviselői tisztségem előtt, hanem azért is, mert meg vagyok győződve arról, hogy nagyon szoros a kapcsolat a szervezett bűnözés és a korrupció között. Másrésztről pedig az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme, a közforrások hatékony felhasználása, illetve a gazdasági rendszer védelme között az egész Európai Unióban. Nyilvánvaló valamennyünk számára most már, hogy mennyire káros a közforrások az EU forrásai szempontjából, hogy a csalás, a korrupció jelenségei erősödnek. A közszektorban a korrupció, de nem csupán ott, a magánszektorban is a csalás és a korrupció a fő eszközei a szervezet bűnözésnek, ha fogalmazhatok így, hogy illegális profitra tegyen szert a közérdek kárára. Nem csupán a jogszabályok megsértéséről van szó, hanem a versenyszabályok megsértéséről is. És ez természetesen nagyon súlyos károkat okoz a gazdaságnak, a közszektornak, és egyfajta másodlagos gazdasági rendszer jön így létre, amely nagyon súlyos károkat okoz, határokon átnyúló műveletek, pénzmosás, újraberuházás révén hatalmas károkat okoz a pénzügyi szektornak és az egész Európai Uniónak. Én is úgy vélem, hogy fontos megvizsgálnunk a Krim szakbizottság végkövetkeztetéseit, amelyek megjelennek az Európai Parlament 2010. október 23-ai állásfoglalásában, hogy hatékonyabb eszközöket hozzunk létre a korrupció csalás határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépésben, amelyek károsítják az Európai Unió gazdaságát, illetve az Európai Unió pénzügyi érdekeit. Ugye mindezt a szervezet bűnözés szemlejére írhatjuk. Egyetértek azzal, amit Peter a jelentéstevő kiemelt, és azt hiszem, hogy fontos nyomatékosítani, külön utalva a korrupció elleni küzdelemre, nem csupán a represszív igazságügyi intézkedések, ilyen fontosságát, hanem a megelőző adminisztratív intézkedéseket is fontos. Itt az államháztartások átláthatósága, a nyomonkövetés, az állandó monitorozás a közbeszerzések esetében, a közérdekű bejelentők, igazságügyi, igazságügyel együttműködők, akik az ilyenfajta szabálytalanságokat és illegális tevékenységeket pentik, ezek védelme úgy szintén nagyon fontos. Fontos gyorsan megvizsgálni a bizottság javaslatát is, már ami az illegális tevékenységből származó javak elkobzását illeti, elítélés hiányában is, és fontos az erre vonatkozó intézkedések kölcsönös elismerése, ahogyan ezt az Európai Parlament és Tanács is kérte két jelentős nyilatkozatban 2014. április másodikán együtt a 42 2014-es irányelvvel fogadásával. Nagyon sok szempont van még, amit majd ezen első eszmecsere után el tudunk mélyíteni, de van még itt egy szempont, ami kapcsolódhat ez a kérdéskörhöz. Mégpedig az Európai Államügyészség intézmények létrehozása. Ugye itt a szerződések lehetőséget adhatnak az európai államügyész hatásköreinek kialakítására. Itt az EU pénzügyi érdekeit károsító bűncselekmények üldözéséről van szó jelenleg, de azt hiszem, hogy az Európai Államügyészség alapvető szerepet játszhat a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelemben is. Ugyanis így módon sikerülne át áthidalni ezt a szakadékot a korrupciós bűncselekmények, illetve a szervezett, bűncselekmény, szervezett bűnözés által elkövetett bűncselekmények, illetve az általában tagállami szinten lefolytatott nyomozás között. Így módon hatékonyabban lehetne fellépni az ilyen jellegű bűncselekményekkel szemben. Nagyon sok szempontot lehetne itt még elmélyíteni, úgy, hogy létrehozzunk egy összetett korrupcionális politikát, amelyben az EU hatékonyabb eszközöket dolgoz ki ezen jelenség elleni fellépésre. Még egyszer köszönetet mondok a jelentéstevőnek ezért a dokumentumért, és remélhetőleg dolgozhatunk ezen téma sikeres lezárásán. Köszönöm. Köszönöm szépen. Vali képviselőtársam, a szó most? Sì, grazie Presidente, ringrazio Köszönöm. Oh. Ha dato un quadro generico. Most egy egész általános, komplex keretet hallhattunk, meghallgathattuk a libebeli kolléganő bevezetését is, a jelentéstevő ugye a kollégám Ferrara asszony. A Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság azt hiszem, hogy együttműködhet, hogy a lehető legjobb szöveg szülessék, és uh, megvizsgálhassuk a szervezet bűnözéshez kapcsolódó jelenségeket. Nagyon erősen sújtja ez a probléma országomat, Olaszországot, de természetesen valamennyi más ország is elszenvedi ennek következményeit, hiszen a szervezet bűnözés határokon átnyúló jellegű, és valamennyi európai országban megtalálható. Ami a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság véleményét illeti, én az európai költségvetésre fókuszálnék, amely szervezett bűnözés tevékenységeit nem finanszírozhatja. Tehát nézzük meg az európai források hoz kapcsolódó problémákat, vagy a nagy projekteket, amelyeket akár az Európai Beruházási Bank finanszíroz, hiszen vannak olyan helyzetek, ahol vannak közbeszerzések, ahova beszűrődik a maffia, a szervezett bűnözés, Olaszországban például a tiltást sem lehetséges bevetni, hiszen egyes országokban a szervezet bűnözés, mint bűncselekmény nem elismert. A határokon átnyúló jelleget hogyan lehet leküzdeni a pénzügyi átláthatósággal, és itt a bankok szerepe nagyon jelentős, a felelősségükre kell appellálnunk, hogy átlátható módon kezeljenek bármiféle pénzügyi forrást, még az esetleges szankciók esetében is, ugyanis nagyon jól tudjuk, hogy az erőfeszítések ellenére még vannak olyan eszközök, mint a vagyonkezelői társaságok, amelyek bűnszervezetek pénzeit védik, árnyékolják le. Tehát, hogyha a szervezet bűnözés ellen akarunk fellépni, akkor a pénzügyi áramlások átláthatóságát kell szolgalmaznunk, és a bankoknak kell teljes mértékben átláthatók kell válniuk és ezt az elvet mindenképpen meg kell szüntetni, hogy nagyon sok ország nem akarja a bankok pénzügyi áramlásait átláthatóvá tenni. Tehát mindenképpen pénzügyi szankciókat kell ezen bankokkal szemben előirányozni, amelyek nem akarják ezt az elvet feladni, ill, illegális pénzmozgásokat próbálnak leárnyékolni. Láthattuk a svájci bankok esetében is az ilyenfajta törekvéseket, kísérleteket, hogy a szervezet bűnözéshez a mafiához kapcsolódó forrásokat mozgatnak, kezelnek. Aztán itt van egy másik dolog, a vámok, a kikötőkben, Hamburgban jártam nemrégiben, a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság misszióján is láthattam, hogy a globalizáció mit is jelent ezen a területen, a konténerek odajönnek a kikötőbe, több ezer minden nap, és nem, ne, nem könnyű ezeket ellenőrizni. Olaszországban a szervezett bűnözési problémák esetében nagyon szorosak az ellenőrzések az olasz kikötőkben, hogy megvédjük a polgárokat a kábítószer, a fegyverek, egyéb illegális javak EU-ba való behozatalától. Más országokban kevésbé hatékonyak ezek az intézkedések, az ellenőrzések, mert nincsenek olyan erős maffia, illetve szervezett bűnözés elleni jogszabályok, mint Olaszországban. Talán ezt is ki kellene emelni az anyagban. A többi észrevétel olyan, ami amiket már önök felvetettek, például a tanúk, a bejelentők védelme, az elkobzott javak felhasználása, ezeket nem ismétlem. Bízakodó vagyok, remélhetőleg együtt tudunk működni, és egy olyan szöveg születik majd, amely valódi hozzáadott értéket jelent, és aztán a bizottság valós fellépéseket foganatosít, hogy olyan mechanizmus jöjjön létre, amely hatékony a szervezett bűnözés elleni küzdelemben. Ja, vielen Dank, ich Köszönöm. Én is úgy gondolom, hogy valami szépet is kell mondani Olaszországról. Tehát a nem szabályszerű vagyonszerzés tekintetében és az intézkedési csomag tekintetében a szervezett bűnözés a harc hatékonyságát illetően nagyon sokat lehet tanulni Olaszország túl. Fontos tehát, hogy foglalkozunk ezzel a jobb gyakorlatok tekintetében. Egyfajta modell is lehet Olaszország. Foglalkozunk ezzel a kérdéssel többször már. Az Olaf nevében Úrich asszony. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság is osztja véleményt, hogy nagyon fontos ez a téma, a bűnözés, a korrupció elleni harc. A, bűn, a bizottság 2004-ben elfogadott egy korrupció ellenes csomagot már, ahol egy most fe, fe, bevezetését javasoltuk, értékelendő a korrupciót EU szerte, és hogy az a cél, hogy harcjon ellen. A vonatkozó szakbizottság több ülést tartott, a Krim szakbizottság elülőkészítve a jelentését, Semet a biztos ő 2013-ban is részt vett az egyik ülésén, és ott a bizottság egyik kezdeményezésre utalt, mely ugyanazon célrendszerrel rendelkezik, ugyanazt a célt követi, mint a szakbizottság jelentése. Egyrészt az, hogy európai ö, ö, ügyészség jön létre, fontos, hogy ez az ügyészség valóban hatékonyan tudjon működni, és függetlenül fejtesse ki tevékenységét, annak érdekében, hogy elérje a kitűzött eredményeket. Egy másik nagyon fontos projekt az ember az összefüggésben az irányelv, amely a pénzügyi érdekek védelmét büntetőjogi eszközökkel is hivatott védeni. Emlékeznek rá, hogy akkor egy kis szünet adódott a tárgyalásokban annak idején. Nagyon fontos, hogy előrelépés szülessen itt, E számvevőszék tárgyában az európai ügyész megfelelő hatáskörét is úgy szabályozzák, ahogy hogy segítsen a munkáját. A korrupciós ügyek nyomon követése és vizsgálata is beleesik a pénzügyi érdekek védelmébe. Ez persze kapcsolódik az hozzáadott az áfa kérdéséhez is, amelyről szintén szólt a jelentés harmadik éve születik meg a jelentés az administratív együttműködés javítása ügyében az ÁFA és egyéb pénzügyi, az EU pénzügyi érdekét érintő kérdésekben. 2004-6-ban már Moszkovici biztos történt ez, egy, Moszkvai biztos egy cselekvési tervet terjesz be az ÁFA érdekek védelmének megtárgyában, és ezzel összefüggésben minden intézkedést meg kell vizsgáljunk, amely e célt szolgálhatja. Végül utalnék arra, hogy külúr programja is együttműködést irányoz elő, a, például a cigaretta csempészet és az, az érintett szervezet bűnözés és cselekvések elleni fellépésben itt a tagállamokban kell képzést biztosítani a, a hatóságok munkatársai számára, javítva az együttműködést közöttük, és végül sorban a parlament és a tanács szeptemberben az 515-ös rendelet módosítása révén igyekszik javítani ezt a munkát. Köszönöm. Vielen Dank. Das Wort erhält zum Schluss nochmal. Köszönöm. Péter a jelentéstevő asszony kapja meg a szót pani przewodnicząca. Chciałam bardzo serdecznie podziękować. Szeretném kifejezni a hálámat a sok érdekes információért, mindent leírtam, és ezeket nyilván be fogom építeni az anyagba további együttműködést remélve. Mindannyian komolyan vesszük ezt a témát minden pártban. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Wir rufen diesen Punkt wieder auf. Nem felvetjük még majd ezt a témát, mégpedig február 23-án. Ezzel áttérünk a következő napi rendi pontra. Az Európai Szemvőfőszék 15 per 2015-ös jelentés a megújuló energiák támogatása Kelet-Afrikában. Klaus Heiner a jelentéstevő, aki azonnal meg is kapja a szót, tessék. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a jelentéstevőnek ezt a remek munkadokumentumot, amelyet bemutatott. Itt az AKC EU energiai eszközről van szó. Az európai szemvevőszék a 2006-2013-as időszakot használta az Európai Fejlesztési Alapból ö, itt összességében 142 projektről van szó, amelyek főleg a megújuló energiaforrásokra vonatkoznak 80%-ban, de hibrid projektekre is, tehát megújuló és foszilis energia az 15%-ot tesz ki, és foszilis energia hordozók 3%-ban jelennek meg. Kenya, Madagaszkár, Mozambik, Tanzánia, Zambia került megvizsgálásra, 106 millió került Kelet-Afrikában mi vizsgált területünkre, erre a régióra koncentráltunk, mégpedig főleg azért, mert itt van legalacsonyabb hozzáférési ráta az energiához Afrikában. Összességében 16 projektet használtunk meg ebben a projektben. Három kérdésre tekintettel. Először is a projektek kiválasztása és a koncepció, másodszorban vajon megfelelően felügyelték a projekteket, és harmadsorban a kitűzött célt valóban elérte az adott projekt egy észrevétel. A bizottság összességében jó munkáról számolhat be. A megújuló energiákhoz való hozzáférés nagyrészt javult tehát több fényt, mint árnyékot könyvelhetünk el, de azért van itt némi árnyék is. A projektek kiválasztásánál a projektek egynegyede, amelyeket támogattak, koncepcionális hiányosságokat mutatott fel a belső értékelésnél. A monitorozás jelentős hiányosságokkal bírt, már ami a határidőre való végrehajtást illeti. A bizottság megfelelő intézkedéseket kellett volna, hogy fogalatosítson ezen projekteknél. A projektek egynegyede nem ért el a kívánt célt. Ez azzal is magyarázható, hogy nem volt mindig egyszerű az adott környezetben dolgozni, de kedvezően az is úgy is lehet ezt megfogalmazni, hogy háromnegyede a projekteknek, és ez nagyon sok, sikeres volt, és fenntartható módon hozzáférést teremtett kötöttek ezek a megölő energiákhoz. Három országról van szó, Madagaszkár, Tanzánia és Zambia. Itt megnéztük a konkrét végrehajtást helyszínen. Tanzániában én is részt vettem ebben. Egy arus területen egy projektet kerestünk fel, és az volt az összbenyomásom, hogy kedvező ez a projekt. Az NGO-k helyszínen megújuló energiaprojekteket hajtanak végre a helyi lakosság javára. Nagy nehézségekkel, de végeredményben sikerült ezeket a projekteket lezárni. Darás es kormányzati képviselőkkel is beszéltünk. A megújuló energiák Tanzániában szerintem itt nagyon fontos ugye a földgázlelő helyek vonatkozásában is, hogy a megújuló energiák milyen nagy jelentőséggel bírnak majd az ország energia mixtúrájában mindig is fennáll az alapongó veszély, hogy a helyszíni politika esetében a megújuló energiákra nem fordítanak kellő figyelmet. A kormányzat második szintjén Tanzániában a szükséges tudatosság a megújuló energiák irányában jelen van. Három ajánlást fogalmaztunk meg szemvevőszékként a megfigyelésekből közvetlenül adódtak ezek, erőteljesebben kell kiválasztani a projekteket, jobban kell ezeket felügyelni, és erősíteni kell a fenntarthatóságot. Az ajánlások megtalálhatóak a szemvőszék jelentésében. A bizottság mind a három ajánlást elfogadta. Itt van mellettem Lokateli úr, az ügyosztály illetékes felelős az Európai Szemvevőszéknél, és hogyha kérdéseket óhajtanak hozzá intézni, akkor ezeket szívesen megválaszoljuk a határozott időkeretek között. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm. Jávor Benedek a jelentést, tessék. Thank you, Chair. I'm um, especially... Köszönöm, elnök úr nagy megtiszteltetés, hogy megújuló energiaforrásokról szóló jelentés és foglalkoztathatom a COP21 idején, eh, rendkívül aktuális téma, és Afrikát érinti. Köszönöm eh, Klaus Fein Lénének, aki ennek a külön, külön jelentésnek az auditora volt, és eh, az auditorok, illetve a számvevőszék, valamint Léne úr, azt gondolom, hogy nagyon jó munkát végeztek. Afrikának komoly megújuló energiaforrás potenciálja van, és én úgy gondolom, hogy ez nem csak az afrikai államok érdeke, hogy megnöveljék a megújuló energiaforrások arányát, mert hát éppen a ma is zajló párizsi tárgyalások egyik témája ez, ezért az európai államoknak is érdeke ez, hiszen segíthetjük az afrikai államokat abban, hogy csökkentsék az üvegházgás kibocsátásaikat, széndiokszid kibocsátásaikat, ami azt gondolom, hogy a, az egyik legfontosabb fenntarthatósági célkitűzésünk, és az egész párizsi tárgyalási körnek a fontos célja. Ahogy azt már Léna úr is mondta, 16 kelet-afrikai projektre koncentráltak, Kenya, Madagaszkár és más országokban zajlottak ezek a ö, projektek. A projekt kerete, a program kerete az 485 millió euró volt, ami egy igen jelentős összeg. Igazándiból ez egy kísérleti projekt, 475 millió, bocsánat, ami ami igazándiból kísérleti projektje lehet a klímaváltozást csökkentő fejlődő országoknak szánt pénzeink elköltésének, jövőbeni elköltéseinknek. Megtanulhatjuk, hogy hogyan lehet majd a jövőben ezeket a projekteket jobban megvalósítani, nem csak Afrikában, hanem más fejlődő országokban is. Olvashatják a jelentésben a számokat, és mi a szövegünkben szintén ezt megtettük. Nem akarok nagyon mélyen a számokban áskálódni, eh, hogy eh, eh, mennyi projekt volt a nagybani energiatermelés, mennyi volt az energia elosztás, illetve mennyi volt a az energiarendszerek irányítására szánt összeg, illetve milyen arányban költöttünk ezekre a dolgokra. Ezek mind ott olvashatók. Még ha a projektek kimenetele összességében reménykeltő is, és segíti azokat a helyi közösségeket, amelyeknek talán a zöldebb energiára való átállását is előmozdítja, azért voltak ezeknek a projekteknek gyengeségei is, és számos tanulságot le lehet vonni különösen a projekttervezéssel kapcsolatban, illetve a projektek végrehajtásával kapcsolatban is. A projekttervezéssel kell kezdeni, kötelező előzetes megvalósíthatósági tanulmányra van szükség, elemzésre van szükség, eh, ugyanis eh, tapasztalataink szerint voltak olyan tervek is, amelyek eleve nem voltak igazán jól elkészítve, és inkább ábrándozásnak tűntek, nem pedig komoly, kidolgozott projekttervnek. Szintén fontos, hogy a szakpolitikai koherenciára odafigyeljünk, e, szociális, e, gazdasági és környezetvédelmi fenntarthatóságra is oda kell figyelni, nem csak a láthatóságra és hatékonyságra, valamint ehelyett emellett a, a régióra gyakorolt hatásra is oda kell figyelnünk jobban. E, emellett a helyi közösségbe való jobb beágyazásra is szükség van. Afrikai államokban és helyi közösségekbe nem csak új technológiát küldünk ezzel, hanem be kell vonni őket a projekt kidolgozásába és végrehajtásába, mert ez a nyitja annak, hogy a projekt fenntartható maradjon, tehát nem úgy látják ezeket a projekteket, mint amik kizárólag kívülről érkeznek. A projekteknek jobban figyelembe kell venniük a helyi közösségek érdekeit rossz fejlesztési projektek néha károsabbak lehetnek, több kárt okozhatnak, mint amennyi hasznuk van. Még ha az eredeti terv az, hogy áramot termelünk, az mondjuk meg is valósul, de a véghatás az a helyi közösség számára nem pozitív, akkor megkérdőjelezhető az, hogy valóban jót tettünk-e, vagy esetleg nem. Emellett a szabálytalanságokat, illetve a pénzek elherdálását is jobban nyomon kell követni. Nyilván ehhez fontos az is, illetve ennek megakadályozására fontos az, hogy jól ki kell választani a projekteket, és aztán végigfigyelni, hogy hogyan valósulnak meg, odafigyelni arra, hogy nincsenek-e szabálytalanságok a projektben, amennyiben ilyenek vannak, akkor meg kell nézni, hogy ez azért fordult -e elő, mert bürokratikusak, bonyolultak az eljárások, amelyeket ráerőltetünk a közösségre, vagy adott esetben korrupcióról van szó, ami szintén érinthet egy projektek, amit nekünk nagyon szigorúan kell ellenőriznünk, illetve ezzel ellen fellépnünk, mert európai adófizetők pénzéről van szó. Köszönöm még egyszer a számvevőszék külön jelentését és Léne úrnak a munkáját. Azt gondolom, hogy a legtöbb dologban egyetértünk, és remélem, hogy az a jelentés, amit elkészítettünk, az a bizottság számára is elfogadható lesz. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Gájer úr van a listán, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden átveszem árnyék előadónk szerepkörétek nem tudott eljönni. Néhány hozzászólási pontot felírt nekem, talán a legegyszerűbb az, ha felolvasom egész egyszerűen azt, amit ő leírt nekem. Hogy a frakció válaszpontja világosá váljon. Üdvözöljük az EU e energia programot, mert ezáltal figyelembe vesszük az EU fejlesztési politikákban először ezeket a szempontokat üdvözöljük ezt a módszertant, mert az e- megfelelő, megfizethető, fenntartható energiaforrásokhoz való hozzáférés előfeltétele a szegénység elleni harcnak és az előlépésnek. Azok a konklúziók és ajánlások, amelyeket a jelentés megfogalmaz, illetve a munkadokumentum, nagyon relevánsak, különösen azon viták hátterében, amelyek növelnék a léptékét a tiszta energiaprojektekhez való hozzájárulásnak a fejlődő országokban, amely kapcsolódik az új klímaváltozási célok meghaladását vező tárgyalásoknak. A projektek több, nagy túlnyomó többsége sikeresnek kitérhető. azt is hangsúlyozzuk, azt a tény, Az a tény, hogy ez a projekt végrehajtása nehéz körülmények között került végrehajtásra, még dicséretesebbé teszik, nehezen olvasom föl. Tehát háromnegyede e, ezeknek a projekteknek jó fenntarthatósággal zárult, annak ellenére, hogyha kortást használok, bár egyes, egynegyedük az AKC EU tehát egy negyed a projekteknek nehézséget mutatott fel, mégis az egész program sikeresnek ítélhető. Üdvözöljük azt, hogy javult a második kiírás óta az előzetes megvalósítottasági tanulmányok kötelező válásával a végrehajtás. De vannak még gondok, amelyekkel foglalkozni kell először is. A kiválasztási és értékelési folyamatot erősíteni kell jelentős módon. Nem lehet olyan projekteket támogatni, amelyek, nem, amelyek hiányos tervezésűek, vagy nem realista célekkel bírnak, vagy nincs megfelelő végletesi tervük az elkecsérú jelentés az értékelők szerepkörének fontosságát is aláhúzza. Nyilvánvaló, hogy több figyelmet kell szentelni a kiválasztásnak, és a, annak, hogy annak érdekében elkerüljük az inszkonzisztenciákat az értékelés során a jövőben. Fontos a projektek monitoringja, mely nem elégséges sok esetben. A helyszíni ellenőrzéseket sok ellenőrzésében kéne megejteni, ugyanakkor erősíteni kellene a monitoring folyamatot a helyi közösségeket, civil bevonásának fokozásába. A jelentős többő javaslatai több mint üdvözlendőeket tekintetben. Végül érdemes megemlíteni azt is, hogy jelen pillanatban az audit csak az AKC EU energiafacilitásban kiosztott eszközök 50%-át vizsgálta csak. ez számunkra némileg aggályos lehet, bár a jelentés nem engedi. Egészében az eszköz viszonylag jól működik, az javasolt eszköz, javításokkal és az EP által javasolt korrekciókkal lehetne még javítani. Köszönöm, ennyi lett volna. Köszönöm, nem jelentkezett más szólásra, így a DEFCO főigazgatóság képviselője kapja meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Először is a számvevőszéknek és a jelentéstevőnek szeretnék köszönetet mondani a rendkívül kedvező értékelésért ezen programot illetően. Nagyon ritkán lehet ilyen sok kedvező dolgot hallani, Ehelyütt egy zene volt ez ma a füleimnek, köszönöm ezt maguk is azon a véleményen vannak, hogy ez egy rendkívül sikeres program volt, és a program ideje alatt már megpróbáltuk javítani a programot, tehát a szemövőszék ajánlásait el tudjuk fogadni ennyiben, és most is dolgozunk azon, hogy optimális módon végrehajtsuk ezeket az ajánlásokat. Már a második ajánlatételnél bevezettük a megvalósíthatósági tanulmány beillesztését, és időközben rendszeresen monitorozzuk az összes programot. Biztos vagyok abban, hogy bármikor reagálni tudunk. Talán még néhány észrevétel, mivel ez egy sikeres program, az első felhívásnál 300 milliót használtunk, és 15 millió embert értünk el. Nagyon fontos ez, ez személyenként 20 eurót jelent, és jelentősen javítja az életfeltételeket, már ami az energiához való hozzáférést illeti. Ez csupán a megújulókra vonatkozik, és nagyon örülök, hogy főleg megújuló energiák merültek fel ezen projekteknél, Léna úr utalt rá, hogy egyes esetekben fosszilis nyersanyagokat is találtak-e sokkal drágább lenne olyan országban, mint például Tanzánia, az embereknél földgáz, erőművek és a többi révén ellátni őket energiával, mint decentrális módon megújul energiákkal. Tehát fontos hozzájárulást teljesítettünk a végrehajtható elektromos árammal való ellátást, illetve ezen felüldő országokban. Az a végkövetkeztetés, amit mi magunk vontunk le ezen projektekből, az lehetővé tette, hogy egy harmadik ajánlattételi felhívást tegyünk közzé, hogyha a társfinanszírozási részünket ö, keve, lejjebb tudjuk ö, csavarni, tehát kevesebbet ruházunk be, ez is egy javulás, és most Párizsban beindítjuk a negyedik fázist, amikor is magánvállalatok is részt vetnek a projektekben, és a társ finanszírozási ráta csak 10%-ot tehet ki, olyan alacsony lehet, tehát egy tízes ösztönző hatást tudunk elérni, megpróbáltunk, tehát ebből a mechanizmusból levonni bizonyos tanulságokat azon annak javítására, hogy közelebb legyünk a hosszú távú célunkhoz, azaz, hogy a lehető legtöbb embernek, vállalatnak hozzáférést biztosítsunk a megújuló energiákhoz Kelet-Afrikában. Megtesszük, amit tőlünk telik, a szemvevőszék és a jelentéstevő ajánlásainak végrehajtását, illetően ezeket figyelembe venni a következő munkákban, és ebben az irányban fogjuk folytatni a munkánkat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Vajon a szemvevőszék kér szót, Léna úr? Elnök, azt gyorsan teszem. Úgy gondolom, azért érdekes ez jelentés, és csatlakozom a jelentéstevő a mondatokhoz, mert aktuálisan összefügg az éghajlatváltozási csúcs ügyeivel, és ugyanaz Afrika csúcs Máltára került elhalasztásra, mégis nagyon fontos szerepet játszanak ezek a témák. Saját szempontom és tapasztalatom alapján az a benyomásom, amit hallottunk, hogy a, a megújuló energiaforrások hozhatnak gyakorlati megoldást ezekre a problémákra, és viszonylag kicsi eszközberuházással viszonylag nagy ered, eredményt lehet elérni, és változást lehet elérni. Tehát a foszilis energiahordozókkal szembeni alternatívák tekintetében persze mindig fönnállt a veszély, hogy ugye amikor egy, egy olaj vagy szén a fény derül, akkor csak a jelek látszanak az emberek előtt, a szemükben, és nem érvényesülnek más tényezők. Holott az Európai Uniós politikában más tényezőknek is érvényesülnek kell. Azok a nem, nem a nagy pénzáramatokat kell növelni mondjuk egyes európai fővárosok és svájci bankok között, hanem szélesebb körben kell vizsgálódnunk, és ez kell a, bennünket irányítani, és ahogy ismereteim szerint helyén való az az értékelés, mi szerint e programokkal és alternatív eh, regenerációs energiaforrásokkal jelentősen lehet fenntartható módon javítani a, a feltételeket. Amit Geyer úr mondott, ahhoz nincs mit hozzáfűzni, én is csak örülök ezeknek a szavaknak, amelyeket továbbított a szerzőtől. Köszönöm. Der Berichterstatter zum Abschluss, bitte. kapja meg a szót. Yeah, thank you, just two sentences, I'm sorry. Csak két mondatban zárom le a német ö, ö, beszélgetésben, nem tudok részt venni, mert nem elég jó a németem. Köszönöm az árnyék előadók véleményét, fontos és amennyiben lehetséges, ezeket nyilván figyelembe is veszem, mert egyetértünk, ez nem is kell hozzáfűzni semmit. Van egy megjegyzésem viszont, nagy örömmel hallom azt, hogy tervezik a program folytatását. Ez azért jó, mert én úgy gondolom, hogy ez egy modellje annak, hogy hogyan lehet hatékonyan felhasználni az európai pénzeket a az európai pénzeket a fejlődő országok energiaátmenetének biztosítása érdekében, illetve fellépni a szegénység és az energiaszegénység ellen. Nyilván nem elfelejtve, hogy mik voltak a hibái, a gyengéi ennek a programnak, de végül is egy sikeres program. Amennyiben tanulunk a tapasztalatból, akkor ez modellje lehet a további programoknak. Köszönöm. Ja, vielen Dank, das ist auf dem Weihnachts Köszönöm szépen. A karácsonyi ajándékkal még adós maradtam. A végére értünk a napirendi pont tárgyalásának, utolsó előtti Görögországi út, a Szentbizottság Örökország útjára vonatkozó napirendi pont következik. Erről jövő jelentést készítettem. Utalnék a vonatkozó dosszié dokumentumra, ahol az úgymond utazási beszámolók találhatóak. Tehát a görög ország például az EU költségvetés szempontjából rendkívül fontos. Köszönöm a résztvevő kollégáknak és valamint a, tanágy, a, a, a parlamenti tisztviselőknek a megszervezést, a Task Force megvizsgált 121 projektből kiemelve hetet, mert a bizottság maga is kockázatosnak tekintett az átvizsgálása során. Két projektet szűrtünk ki végül az pótlagos intézkedésekkel jelölt listáról, és egy projektet a rendes vagy normális végrehajtás jelöléssel. Egész bekörbe, keresztbe kosultaztuk Görögországot a projekteket meglátogatva. 1,8 milliárd eurót érintettek a projektek. A Szaloniki metró volt az egyik projekt, 380 millió eurós tétellel aztán meg kell a rehabilitáció 28 millióval a kataszter 41 millió eurót finanszírozott ebből az EU a, a, a földregiszter és a bejelentési, nemzeti bejelentési regiszter, amelyet szintén társadalmi lett az EU. Ezek a kockázatos nyakítelt projektek. Aztán a csúszással jelölt projektek közül az most a vasút szakaszt vizsgáltuk, amely Dorogját és Damonkosz köti össze, az előzőkus jegyrendszert etikában. a Rikala autóban autópályaszakasz 440 millió eurós támogatást kap. Mit állapítottunk meg? Azt, hogy Az ország központosítása jelenti az egyik nagy problémát, mert helyben nem érzik magukénak ezeket a projekteket a, a lakosok. Lehet, hogy eljött az ideje annak, hogy a regionális és helyi önkormányzatok erősebben kapjanak és vállaljanak felelősséget a projektek sikeréért. Megállapítottuk, hogy részben el is határolódnak szinte a helyiek a nagy infrastruktúrális projektektől. Ez elfogadhatatlan. Hiszen ha az ember ott tart be, ahol tud, akkor nyilván e- ebben aztán nincs határa a kreativitásnak helyben. A nagy projekteknél, ugye főleg nagy, kicsit kizáról nagy projekteket látogattunk meg, kifejezést nyert az a meglátás, hogy nem realista volt a tervezés ezeknek a projekteknek. Nagyon gyakran az archeológiai ásatásokat hibáztatják a, a beruházások késlekedéséért. Ez persze nem új probléma Görögországban. Együtt kell eldönteni, mi történik akkor, hogyha a beruházás során értékes archeológiai lehetre bukkannak. Szinte mindig bukkannak ilyenre. ugyanakkor az adófizetők nem feltétlenül látják be elcsúszások indokoltságát, ezért kell hatóságnak megfelelő döntéseket hozni ezekben az esetekben. Érthetetlen a probléma a, a, a föld kisajátítás problémája. Hogyha megépítettek egy 60 kilométeres szakaszt, már leaszfaltoztak, megcsináltak, de nem lehet se fölhajtani, se lehajtani az autópályáról, mert nem tudták megvenni, a, megszerezni a vonatkozó telkeket, hát akkor valami nem stimmel a rendszerben, ennyi azért elmondható. Tehát a, a, a ingatlan terület megszerbe, be, megvásárlása, kísértítása elfogadhatatlan ebben a formában. Nem egy nagyon nehéz egyszer egyez, nem lehet az adófizetők a gazdasági helyzet nehéz, a politikai helyzet talán még nehezebb. Az, hogy a, a projektjúszásokat az adófizetők pénzéből kell finanszírozni, hónapokig nincsen helyben irányítóhatóság, nincs gazdája a projektnek, aki vinni, hát ebből adódik a legsőbb késedelem. Aztán mindig új kormány alakul, az további késedelmekhez vezet, instabil a projektmenedzsment, nem, ért, nem értjük egyáltalán, hogy olyan, amikor kormányváltás, mi kell leváltani a teljes projektmenedzsmentet. Teljesen értetlen. Rossz jelzés ez. Megint csak nagyon egyszerű, egyszer egy kis, egyszer egy a projektmenedzsmentnek, de hát úgy tűnik nem valósul meg. A bizottság vezetésének kell, hogy, vezetése kell, hogy fellépjen ebben az ügyben. lát, aggaszt bennük az örök helyzet, mert a beruház, évebeli beruházások roncs telepe lehet. Tehát a késlekedések, ugye 52 projekt, 5,5 milliárd eurós tétellel van csúszásban. Ezeket kell felülvizsgálni, melyek azok, amelyeket lehet tovább EU finanszíroz, pénzeket finanszírozni, és melyek azok, ahol 14 év után, ez év végén bezárul a kapu, nem kap több támogatást. És mi történjen ezekkel? Nem jó megoldás azt mondani, hogy ezek a projektek egyszerűen roncselepé válnak, megoldást kell találni ezekre a projektekre. Kérdés, hogy ezek az egyedi projekteket megnevezzük, és esetleg eseti döntéseket próbálnak hozni ezek meghosszabbításától. Az abszolút nem fogod, hogy az új MFF-be egyszerűen átemelik ezeket. Vagy hasonló projekteket indítanak, vagy több ugyanazt a projektet. Tehát itt elvi döntést kell hozni, egyedi esetekre vonatkozóan. Ezek az egyedi, ez egyedi döntések azonban megfelelő adatalapokra volna szükség. Tudni kéne, melyik az 52 projekt, amelyeket nem finanszíroz az EU az év zárása után, nem tud finanszírozni. Aztán a 14 kockázatos projekt esetében is felmerül a kérdés, mi lesz ezekkel? Leállítják ezeket? Vagy nem történik semmi? Leikála volt ugye a, a, a világ a legdrágább kacsaúztatója, amelyet az EU finanszíroz. Tehát egy, egy, túl, egy toxikus tú amely kevés, túl kevés vizet kap, ezért toxikusá vált a vize. És itt 28 millió eurót, eurót öltek bele a dologba, hogy a vadkacsa állományt valahogy megmentsék. Tehát, hogy, tehát a 14 projekt esetében is ahol a bizottság is kockázatosnak, még maga a bizottság is kockázatosnak ítéli ezeket, itt mit csináljunk? Itt egy, millió euróra van, egy milliárd euróra van körülbelül szó, ide tartozik a, a földhivatali kataszter is. Ez sem folyik majd tovább. Helyben azt a benyomást nyertük, hogy a kockázatos projekteket helyben nem érzékelik kockázatosnak, de Görögország mindig ez a helyzet, azt kell mondanom. igazából a Brüsszel és a helyi érzékelés nem ugyanaz. Nem egyformán látják a problémák lényegét. Úgyhogy itt a, a földhivatali kataszter ügyében is a projektmenedzsment abból indult ki, hogy 2021-ben zárul le a projekt. Ez jó hír, hogy le lehet zárni. Tehát látszik legalább az alagút végén a fény. De hát persze lehet, nem kizárható hogy és sem valósul meg. Mindenképpen újra kell vizsgálnunk ezt a projektet. Az év vége utáni esetet megvizsgálva. A bejelentési regiszter egy elektronikus rendszer, ez is érdekes történet, mert hogy sok esetben az elhunytak tovább kapják a nyugdíjukat, mert nem kerül be a halálrendszerbe. Tehát a, a, a, a TB és a nyugdíjkassa, valamint a, az egészségügy bejelentő rendszer összekapcsolása már adott bázisnak összekapcsolása már nagyszerű eredmény volna. Ugyanakkor kockázatos a projekt értékelésünk szerint. Mi szerint helyben úgy, egyébként helyben úgy láttuk, hogy viszonylag jól halad, ugyanakkor persze az új kormányváltáskor megint leváltották a menedzsert, új menedzsert neveztek ki, ez is egy drámai történet, itt is follow-upra van a szükség majd. Összességében tehát hogyha döntő végrehajtási reform történik, és decentralizáltá válna megfelelő szintekre a projektek végrehajtása, és helyben menedzselnék a projekteket, ez a nagyon nagy nyerne mindenki. Beszéltünk egy menedzserrel, aki világosan elmondta nekünk, mi a következménye annak, hogy a pénzügyleg releváns döntések 50 ezer euró felett a központi hivatalban történnek Aténben. Tehát 50 ezer euróról jön egy kérés, pap, akár papír nélkül is meghozza sok esetben maga a miniszter, vagy a megfelelő ezt a döntést. Hát egyszerűen nem látom át ennek, vagy nem értem, hogy működhet ez így. Fontos volna hogy a görög hatóságok és a görög politikai elit is belátná, hogy néhány intézkedéssel, úgymond, jelentősen erről lehetne lépni Görögországban. Tehát szeretnénk tudni, hogyan megy majd tovább a projektek, projektek jövője, látni szeretnénk, hogy mit kell visszavonni, mert nem mindent lehet az év vége után tovább finanszírozni, és ennek következményei is lesznek. Köszönöm a szembevőszék munkáját, Lazaró úr elkísért bennünket, meg a bizottság két tisztviselőt küldött, akik eh, segítették munkánkat. Mindenkit szeretnék biztosítani hogy rajta maradunk a témán, tehát ha ezt fenyegetésnek veszik, ám vegyék, mert nagyon mindenki érdeke, hogy legyenek eredmények Görögországban végre, és eredmények csak akkor születnek, hogyha hogyha lezárnak projekteket, a hangsúlyt arra kell fejezni, hogy a projekteket eredményesen befejezzék, és az EU tagállamként Görögország kell, hogy ezért felelősséget vállaljon. Januárban meghívjuk a minisztert, és a mentésítési ügyben ezt még cserélünk, valamint a politikai szinttel is találkozókat keresünk majd, minden esetre mondom tehát, hogy rajta maradunk a témán a következő ciklusban is, a politikai szinttel egyeztetve, és aztán egy workshop vagy egy meghallgatást szervezünk a kisajátítások tárgyában. Bejelentettük, hogy, hogy visszatérünk a terepre. Nagyon észszerű e, e, ezek a projektvizsgálatok. Köszönöm mindenkinek a részvételt, aki ott volt. Ennyi van az én jelentésem. Ája asszony jelentkezett szóra. Sí, eh, gracias, presidenta. Sí, yo también eh, agradecer especialmente. Köszönöm. Én is szeretném megköszönni a titkárságnak azt a, az alapos munkát, amelyet végeztek, előkészítették a tényfeltáró missziót, és mindent megszerveztek, mindenhova eljutottunk, mindent ki tudtunk pipálni, amit látni akartunk, elemezni tudtuk a kapott adatokat. Szeretném megköszönni emellett az Európai Bizottságnak is azokat az anyagokat, amelyeket elküldtek nekünk, érdekesek és hasznosak voltak, és köszönöm az esetleges, az esetleges megoldásokra vonatkozó javaslataikat is, segítségüket. Egy dologra hívnám rá figyelmet, amivel talán nem foglalkoztunk eddig. E, akkor jártunk Görögországban, amikor az ország romokban hever, e, és itt most nem az ókori romokra gondolok, amivel tele van Görögország, hanem a gazdasági romhalmazra, ami maga Görögország. Tudjuk, hogy Görögország a archeológiai kincsestára az Európai Uniónak. Tudni kell azt is, hogy mindennek természetesen van egy tovagyűrűző hatása az infrastruktúra beruházásoknál, mert pont az archeológiai kincsek miatt van további és továbbgyűrűző hatás amikor valamilyen infrastruktúrális projekt megvalósul. Az ország közben gazdasági romhalmaz, azok a projektek, amelyeket meglátogattunk, a Szaloniki metró, ezek a projektek általában arról árulkodtak, hogy nem érkezik a pénz, és nincsen pénzáramlás az országban, amit szintén figyelembe kell vennünk. Szerintem ez nem lett kellőképpen kihangsúlyozva. Igaz az is, hogy voltak projektek, mint például a Stráda, a kisajátítások miatt eh, szenvedett eh, késlekedést, aztán a föld nyilvántartásnál pedig azok a problémák, hogy nagyon pici földbirtokok és földterületek is vannak, amelyeknek meg kell találni a tulajdonosait, és meg kell, át kell gondolnunk, hogy hogyan lehet a megoldást a bizottsággal együtt megtalálni. Nyilván nincs egy kaptafára megoldás. A strukturális alapokkal a strukturális alapokat illetően pedig hát be kell tartani az elveket, de meg kell találni a Görögországra illeszthető megoldásokat. És figyelembe kell venni azt a valódi gazdasági, társadalmi, vállalati válságot, ami Törökországot sújtott egy cunamiként. Eh, cuidadoso de las soluciones que nos proponga la Comisión Europea y la Task Force en este. En... Alaposan elemeznünk kell azokat a megoldásokat, amelyeket a bizottság javasolt. Eh, konkrétan azokra a projektekre gondolok, amelyeket meglátogattunk, de összességében a 181 most futó projektre is gondoltam. Különös tekintettel arra, hogy a válság 6-8 éve alatt egy csomó projekt gyakorlatilag befagyott, leállt. Ami a decentralizációt illeti, első kézből vannak tapasztalataim a decentralizációról, és ez erősen befolyásolta saját hazámban a pénzek elköltésének mondját, módját. Nekünk ugye van egy, egyfajta decentralizációs rendszerünk, Németországnak egy másfajta decentralizációs felépítése van, és vannak olyan országok, amelyek eredetileg centralizáltak voltak, majd később lettek decentralizálva, és a különböző igazgatási szintek később kaptak felelősségi köröket, és én nem tudom, hogy ezek közül melyik lenne legalkalmasabb Görögországra, leg, jobban Görögországhoz illő. Több jogkört, hatáskört kellene kapnia a helyi hatóságoknak. Ez történt regionális szinten Spanyolországban. Spanyolországban ugyanis így történt a decentralizáció, és ez a, az alapok igazgatásának bonyolultságát képes kezelni. Egyetértek az elnök asszonyjal abban, hogy az Aténban hozott döntések, amelyek nincsenek tekintettel az ország valóságára, illetve arra, hogy mi történik a terepen, ezek gyakran okoznak nehézséget. Nekünk oda kell figyelni arra, hogy a görög problémákra ajánlott megoldás valóban hasznos legyen. Végső soron ugyanis a nagy problémák visszavezethetők arra a hosszú időszakra, 6-8 évre, amikor is egyáltalán nem volt gazdasági növekedés Görögországban, és mi akkor is próbáltunk segíteni, nyilván ezt a jövőben is folytatni kell. Ez eh, vonatkozik a Szaloniki metróra is, a Kárla eh, túra. hiányzottak információk, illetve még mindig várunk további információkra. Aztán a strádának az a szakasza, ahol a kisajátítási gondok voltak, illetve a vonat, úti vonal. Ezek mind visszavezethetők arra, hogy az ország gyakorlatilag megfeneklett gazdasági és pénzügyi nehézségek árasztották el. A cégek alig tudtak életben maradni, és a projektekért is harcolni kellett foggal, körömmel. Tehát ezt ne felejtsük el, és vegyünk figyelembe. Mindig örömmel fogadom a módosítási javaslatokat. Mindig az a benyomásom, és igen, csak zavart, hogy kicsit ködösítenek nekünk a helyszínen ugyanazon tényállásnak körülbelül két verzióját mindig szolgáltatták a kérdéseinkre, például az autópálya, hogy milyen előrehaladást ért el az autópálya építése, a menedzselő hatóság azt mondotta, hogy 63%-os a végrehajtás, és a projektmérnök pedig azt mondta, hogy 58%, hát ez egy jelentős eltérés egy ilyenfajta projektnél. Ötször feltettem a kérdést, tényleg ötször egymás után, hogy mennyibe kerülnek a késedelmek az útvonal vezetés esetében a vasút vonal pálya kijelölését illetően. Ez a Genau, ich kann sie, ich kann sie genau. Das war das Projekt ähm, Titorea. Äh, Titorea Dabakas projekt volt. Ötször egymás után tettem fel ezt a kérdést, és ötször egymás után azt mondták, hogy egyáltalán nem volt késedelem, őszinte szemekkel mondták, és aztán kiderült, hogy egy éves késedelem volt politikai okokból, nem volt projektmenedzser. Nem volt jó érzésem, ami az információk megbízhatóságát illeti. Nem írtam még bele ebbe a szövegbe, de még gondolkodom ezen. Hiszen ez is ide tartozik, hogy egyetlen nem keltett benne mindez jó benyomást, hogy vajon megbízhatom -e ezekben a dolgokban. És el kell mondanom, hogy 11 éve foglalkozom már Görögországgal, harmadjára jártunk az országban, és minden egyes esetben olyan hatóságokkal találkoztunk, akik mindent azonnal elismernek, nagyon jó benyomást keltenek, tehát meg, felismerik a problémákat, az első lépése a probléma megoldásnak, de aztán minden marad a régiben. Hát őszintén nem tudom, a számvevőszéki kolléga Lazaru, örülök, hogy ellátogatott ide, öné a szó. Thank you, uh, Madam Chair. Um, I don't have uh, anything to, to add. Köszönöm. Nem sok hozzá fűzni való van ahhoz, ahogy ön összegezte ezt a kiküldetést, illetve ahogy Ayuso asszony ezt kiegészítette. Nagy megtiszteltetés volt önökkel utaznom. És jó volt látni a helyzetet. But having the experience... Az audit feljegyzéseket, és látni, hogy együtt dolgozunk. Köszönöm. Yeah. Und wir sind auch echt rumgekommen, muss man sagen. Für die Europäische Kommission. Az Európai Bizottság nevében Modi úr kap szót, asszony kap Thank you very much, um, uh, Mrs. Grassler. Köszönöm, Gressle asszony. Én jártam itt júniusban, és uh, vettem részt uh, a misszió előkészítésében, és uh, jártam, én is, önökkel voltam én is a misszió alatt, és a abban is részt veszek. Köszönöm, hogy bevettek bennünket. Kezdem azzal, hogy a jelentés ajánlásait abszolút osztjuk. Egy nagyon alapos és tényszerű leírása annak, amit láttunk a terepen. Ez sajnálatos, mert szeretnénk, hogyha jobb lenne a helyzet. De most gyorsan, ahogy csak júniusban tettem, ismertetném, hogy hogyan is állunk, és aztán elmondom, hogy a jelentés ajánlásaival kapcsolatban mit tervezünk. Alapvetően pontosak az információk a jelentésben, együtt ellenőriztük azokat, tehát azok a valós és leg, frissebb információkat tartalmazzák. Nos, a likviditási problémák által voltak sújtva a projektek, amikor júniusban erre jártam, illetve itt jártam önöknél legutóbb. Ugye volt a tőkekivonást megelőző intézkedések, amelyek a pénzforgalmat nagyon drasztikusan csökkentették a nyár elején, és ennek következtében minden projekt megszenvedte a cashflow problémákat. Ezt követően egész egyszerűen újra sínre kellett tennünk a projekteket pénzügyi értelemben, mert az összes kedvezményezett panaszkodott, hogy nem kapják meg a pénzeiket. Mindez a görög rendkívüli intézkedésekben betorkolott, amelyeknek célja az volt, hogy likviditás jelenjen meg Görögországban, és külső segítséget nyújtsunk. Tehát ezek rendkívüli intézkedések voltak, ez alapján már kifizettünk 1,3 milliárd eurót az egyébként is esedékes pénzeken túlmenően. És ahogy ön is tudja, ez a ringfence mechanizmus alapján történt, tehát monitorozni tudjuk a kifizetéseket és a projekteket, ahova a pénzek mennek. Gyakorlatilag hetente beszéljük át az ügyeket a görög hatóságokkal. Ezek a az intézkedések eh, eh, nagyban támogatták a 2007-13-as programok megvalósulását. Két olyan program van, amely még nem kapott 100%-os EU támogatást, az Open Digital és az Open Environment. Ezeknek a kifizetései egyelőre függőben vannak, e, és e, még e, nem történt meg a 100%-os kifizetési mérték elérése. Nyilván mindez nem elegendő. Ez mindössze az EU hozzájárulása de ez a szűk keresztmetszeteket nem képes kezelni, amivel el is érkeztem ahhoz a ponthoz, hogy ami, amit ön is említett a jelentésben a a különböző problémákat, illetve további intézkedések szükségességét, eh, politikai instabilitás, az ellenőrizetlen késlekedések, eh, a kisajátítások miatt, az archeológiai ásatások miatt, az, hogy nincsen gazdája a projekteknek, illetve vannak olyan projektek, amelyek egyszerűen érdektelenségbe fulladnak, Nyilván ilyenkor oda kell figyelni arra, hogy mi történik az adófizetők pénzével. Tehát vannak ezek a szűk keresztmetszetek, és van nekünk ez a görög munkacsoportunk, amely azon dolgozik, hogy az egyszerűsítést egyszerűbbé tegyék a szabályokat, és ezek az új szabályok már a 2014-2020 programozási időszakra vonatkoznak. A igazgatás javítani akarjuk, az excessive overbookingot elkerülni, és mindezt most már jobban monitorozzuk, és mindennek nyoma van a számítástechnikai rendszerekben is. Nyilván innentől kezdve nehezebbé válik blokkolni egy projektet azzal, hogy valaki a bíróságon támadta meg. E, tehát egy csomó dolgot már megvalósítottunk, nyilván e, ennél is többre van szükség. Folytatjuk a munkát a kollégákkal. Különösen a kifizetések folyamatának egyszerűsítését akarjuk elérni, átvilágítjuk az egész végrehajtási periódust, és megnézzük, hogy melyik azok a lépések, amelyeket még lehet egyszerűsíteni. Ez egy minisztérium közi szakbizottság témája is Görögországban, tehát mindenkit leültettünk ugyanaz az asztalhoz, és el akarjuk érni, hogy konkrét döntések szülessenek. Ami a tervezés hiányát illeti, a, a Jaspers és az EBB az elmúlt hetekben voltak Görögországban, és odafigyeltek a nagyobb, megnézték a nagyobb projekteket. Hán biztos is nagyon rajta tartja a szemét ezen a témán. A bizottság pedig egy tanulmányt készítetett, amit átnyújtottunk a görög hatóságoknak. Ezen hatóság alapján történtek már bizonyos lépések, de nem elég. Itt elsősorban a kisajátításoknál a méltányos ár fogalmát akartuk jobban meghatározni, tehát hogy az, az kiszámítható legyen, és nem pedig adhok. Ezt a görög hatóságokkal együtt lehet csak rendezni, és reméljük, hogy a görög hatóságok ebbe beleegyeznek. Vannak regionális és önkormányzati problémák, támogatni kívánjuk a görög hatóságokat abban, hogy az önkormányzatok igazgatási képességeit, kapacitását megerősítsék, ezeket az erőfeszítéseket folytatjuk is, és itt nagyon örülnénk az önök támogatásának, mert az országon belül politikai döntésekre is szükség van. Egy igazgatás nem dönthet olyan kérdésekben, amelyek meghaladják az ő kompetenciájukat. Ezek a problémák, tehát amelyekkel találkoztunk. Kretu biztos is járt Görögországban a közelmúltban, találkozott a miniszterelnökkel és a szakminiszterrel, ugyanakkor bizonyos kérdések még nincsenek rendezve, különös tekintettel a Szaloniki metróra. Az Eurogroup november 23-ai nyilatkozata pedig világosan rámutat annak szükségességére, hogy el kell hárítani az akadályokat a csúcs projektek elől, és üdvözölték azt, hogy decemberig a görög hatóságok mindent megtesznek annak érdekében, hogy a szűk keresztmetszeteket megszüntetik, beleértve a metróprojektet, tehát a szaloniki metróra gondolunk, illetve a környezetvédelmi projekteket is, amelyeket az EU társ finanszíroz. Ez a legmagasabb politikai szint, ezen a szinten kell eljárni. A Szaloniki metró ügyében még mindig azt várjuk, hogy az építő és az állam megállapodjanak. A bizottság pedig negyedéves jelentéseket vár el. Az október végi jelentés elég riasztó volt, mert a, egy olyan tétel tartalmazott, ami megint aláássa a projekt megvalósíthatóságát, itt a Venizelu állomásra gondolok. tehát csúcsszintű politikai támogatásra van szükség. ami a föld ingatlan nyilvántartási reformot illeti, ott nem igazán mozdulnak el a dolgok, más projekteknél van haladás, vannak olyan projektek a Kárla tónál, amelyek nem is fognak megvalósulni, vagy legalábbis részben fognak csak megvalósulni, és ezeknek egy részét, a projektek egy részét ejteni kell. tehát nem lesz pénzveszteség, nem fogjuk elfogadni erre a projektre a további költségeket, tehát nem kapnak több pénzt, mint amit már odaítéltünk, és amennyiben nem fejezik be a projektet a tervek szerint, akkor lépéseket teszünk a pénzek visszaszerzésére. Tehát arra nagyon odafigyelünk, arra a projektre. Július óta átvilágítjuk az összes programot, és különösen odafigyelünk arra az 52 projektre, amelyek összesen 5,5 milliárd eurót ölelnek fel. A monitoring úgy fog zajlani, mint a 2000-2006-os projekteknél. Tehát 2015 után is odafigyelünk, hogy megvalósulnak-e a projektek, Együttműködünk az ECFINES kollégákkal, és megnézzük azt, hogy ha állami ö, anyagi részvételre van szükség, akkor az ISFM számláról biztosítani lehet, hogy az államnak, a görög államnak rendelkezésre álljon a társfinanszírozásra szükséges pénz. Ezeket akartam önökkel megosztani és természetesen a jövőben is állunk rendelkezésükre, amennyiben a projekttel kapcsolatban felvilágosítást kérnek, vagy érdeklődnek az ön által is említett kisajátítási workshoppal kapcsolatban, eh, akkor minden támogatást megkapnak a bizottság részéről. Köszönöm. Hát, jó lett volna, ezt a 52 intézkedést megismerni, amiről beszélt, hogyan néz, hogyan feste a finanszírozása, jó lett volna megkapni ezeket már korábban. A 14 projekt 1 milliárd értékben pedig, ami nem került lezárásra, ez is jó lett volna erről tudni, hogy mikor, milyen, miért, milyen összegben kerül visszavonásra pénz. Aztán azt mondta, hogy van egy tanul, tanulmány a, a, kis sajátított földekről. Érdekelne, hogy milyen költséggel terhelik legmagasabb mértékben az EU-ban a kísértesek a költségvetést. Ha elolvashatnánk ezt, a tanulmányt jó lenne, ha bemutatnák mondjuk a szerzők, mert a téma továbbkövetése sürgető volna jó lenne, nem kerülne a fiókok mélyére. Ez ajánl a kollega, parancsoljon. Sí, muchísimas gracias a la comisión por toda su información. Köszönöm a bizottság képviselőjének a hasznos információkat, csak biztos akartam lenni, hogy jól hallottam. A Tesszaloniki metró projektre vonatkozóan volt egy határozat a kormány részéről. Mi ellen pontosan? mert a projekt más volt. Volt egy eredeti projekt, amikor is arról volt szó, hogy a régészeti leleteket építsék be a null az első szint és a második szintre a metró megállóban, tehát megépítették a metrót, és a régészeti területeket először kiásták, és utána újra be akarták építeni. Ez volt egy elképzelés, és aztán volt egy második opció, a vállalkozó eredeti modellje. A polgármester úgy vélte, hogy úgy maradjon mindez, mint Fellini filmjében, Nos, érdekelt volna, hogy a kormány tulajdonképpen hogy is döntött, melyik projektet engedélyezték végül is. Ja, und sagen Sie uns auch. Igen. Azt is mondja majd el, hogy az információzés projektet vonatkozóan vagy önkéntesen kerül benyújtásra, vagy úgy kellett ki követelni. Köszönöm, Bodi asszony. Thank you very much uh, for... Köszönöm a kérdést. Hogy válaszoljak a Venizelos metroállomás ügyére. A Kulturális Minisztérium egy ügydöntést fogadott el, a harmadikat témában, az itt felfedezett régi vonatkozóan, és a most eldöntött technikai megoldás az, hogy tovább folytatják a munkát, anélkül, hogy elmozdítanák a leleteket. Ezt a döntés persze késleltette az állam metróállomás építését, kértük a görög hatóságokat, adjanak egy cselekvési tervet be, pontos menetrendel, mert nagyon fontos, hogy fenntartsuk egyrészt a leletek épségét, ám látni kell, hogy mi a menetrendje a projekt lezárására. És hogy elkerüljük a extra költségeket, amit az EU-nak kéne viselni a projektben. Ez egy tehát sürgető kérdés, várjuk a görög hatóságtól a cselekvési tervben nyújtását, hogy megvizsgáljuk, hogyan tartjuk meg, vagy módosítjuk a fő projektet. Van egy fő híd projekt, és már egy 2014-25-re átmenő része a projektnek. Úgyhogy ez minden lesz jelentében. Azt a kérdését illető, hogy mi az 52 megfigyelt projekt. Természetesen figyelme leszünk ezekre a projektekre a screening során. 2017 márciusában kapjuk meg az záró dokumentumokat, ekkor tudjuk monitoringozni a projekt menetét. Mihez megkaptuk és a, a dokumentumot is értékeltük, látjuk, mely projektet lehet fenntartani, melyet, melyiket kell félretenni. mármint az EU kölcs támogatási részét. Ugyanez a, a magas kockázatú projektek helyzete. A 2006-os zárásnál is ugye volt lehetőség arra, hogy a dokumentum beértek, és előtt is már levon, visszavonhattuk a programból az egyes projekteket. Tehát igyekszünk a záró szakadban levő projekteket ilyen módon figyelmek, és én is tájékoztatjuk önöket ezekről. Még elfelejtettem említeni azt is, hogy elküldjük a kisajátítási tanulmányt az önök szolgálatainak. Köszönöm szépen, ezzel végére értünk a mai napi rendünknek. A legkövetkező ülésünk január 11-én lesz 9-kor. Már most meghívom önöket erre az ülésre. Lesz most egy kis koktél fogadásunk. Az évzárásaként, aki itt van, azt meghívom. Mindenkinek boldog adventet kívánok, és kellemes karácsonyt. Akivel meg nem találkozunk, akkor nagy felfrissülve jövőre. Köszönöm együttműködést. Köszönöm a tolmácsok túlidejét. Nekik is kellemes karácsony ünnepeket. Kívánok, zármazulést!